Um, ladies and gentlemen, I know one or two other colleagues are joining us um, from other meetings this afternoon. Um, Kedves kollégák, várjuk még a többieket, mert más ülésen vannak, meg hát nagyon közelednek már a karácsonyi ünnepek, úgyhogy eléggé kevesen vagyunk itt ma délután. Köszöntöm most a litván elnökség képviselőit, és azt fogom tőlük kérni, hogy értékeljék a litván elnökség tevékenységét a bel- és igazságügy területén. Azt hiszem mindannyian megállapíthatjuk, hogy nagyon jó szándékú, pozitív elnökségről van szó. Volt egy-két dolog talán, amit nem sikerült lezárnunk, az elnökség alatt az adatvédelemmel kapcsolatban egy kicsit vonakodva szólok, mert ez mindig bajba kever engem, aztán ott van az európai nyomozati parancs, illetve a bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzása. Nagyon sok egyéb kérdés is lesz nyilván. Látogatóinkat arra kérem, vendégeinket, hogy tartsák meg a beszédüket. Először is Bernatonis igazságügyi miniszter urat szeretnék megkérni, hogy szóljon hozzá. Lamentanaré. Elnök úr, tisztelt képviselők, szakbizottsági képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani azért a lehetőséget, hogy a litván elnökség eredményeit bemutathatom önöknek az igazságügy területén. Jól lehet, ez most az első alkalom, az Európai Tanácsban, hogy mi töltjük be az elnöki pozíciót, azt gondolom, hogy ezért nagyon nagyra értékelték az elért eredményeket, és a csapat minden tagja hozzájárult ahhoz, hogy a litván elnökség céljait, amelyeket júliusban mutattunk be önöknek, elérjük. Jelentős eredményeket értünk el, de ez nem lett volna lehető, lehetséges az Európai Uniós intézmények segítsége nélkül. Ezért a parlamentnek, és főként kép képviselőinek szeretnék köszönetet mondani, és elsősorban ennek a szakbizottságnak, hogy együttműködtek velünk az elnökség során. Azt hiszem, hogy az elnökség során sikerült egy jó, zöggenőmentesen megvalósuló jogalkotási tervet megvalósítanunk. Remélem, hogy nem csalódottak az elnökség eredményeivel kapcsolatban, amelyeket szeretnék röviden bemutatni. Az elnökség során a hiteles, növekvő és nyitott Európa létrehozása. Az elnökség során olyan intézkedésekre összpontosítottunk, amelyek helyreállítják az Európai Unióba vetett bizalmat, a gazdaság fellendítése, a munkahelyteremtés fellendítése, illetve a pénzügyi stabilitás hozzájárulnak a gazdaság és monetáris unió fejlődéséhez és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek fejlődéséhez. Az alapjogok területén három területre összpontosítottunk, például az Európai Unió harmadik felekkel folytatott kapcsolataival kapcsolatban, főként a keleti partnerségre gondolok. Az egyik fő célunk az az volt, hogy egy hiteles Európát hozzunk létre. Azon dolgoztunk, hogy a polgárok bizalmát helyreállítsuk a biztonság, igazság érvényesülésének terén. És hozzájárultunk mindezzel, reményeim szerint, a hiteles Európa létrehozásához. Az elmúlt hat hónapban a biztonság megerősítésére összpontosítottunk, az Európai Unió pénzügyi érdekeit igyekeztünk megvédeni a bűncselekményektől. Ez egy nagyon újszerű javaslat volt, ami egyébként hozzá is járult a hiteles Európa megerősítéséhez. Ehhez pedig hozzájárult az az irányelv, amely az, Európa, az euró hamisítás elleni védelmét szolgálja. Igyekeztünk ezzel tehát az euró és egyéb valuták stabilitását elősegíteni. Ez a kezdeményezés egyébként nagyon fontos az elnökség számára a nemzeti szempontból is, és nagyon örülünk, hogy sikerült e kezdeményezéssel kapcsolatban a tárgyalásokat lezárni, és októberben a tanácsban közös álláspontra jutni. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások konstruktívak és sikeresek lesznek, és hozzájárulnak ahhoz, hogy első olvasatban megállapodjunk. Az elnökség másik fontos prioritása volt az az irányelv, amely a bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására vonatkozik. Nagy örömmel láttuk, hogy az elnökség során sikerült megállapodni a parlamenttel erről a javaslatról. Úgy gondolom, hogy ennek jóváhagyása nagyon nagy előrelépés, ugyanis ezzel biztosíthatjuk, hogy a bűnözés nem lesz jövedelmező. Nem volt egyszerű ez persze, hiszen az intézmények álláspontja eltérő volt, de nagy örömünkre szolgált, hogy közös kompromisszumot tudtunk kialakítani, és a jogi aktus szövegében megállapodtunk. A Libe Bizottság jelentéstevőjének, Makovai asszony szeretnénk köszönetet mondani, hogy hozzájárult a jogalkotási aktus tervezethez. Körülbelül két éves tárgyalás folyt az Európai Parlamenttel az európai nyomozati parancs tekintetében, és ebbe végül sikerült megállapodni. Úgy gondoljuk, hogy ez a jogi eszköz egyensúlyra törekszik az emberi jogok védelme és a nyomozati érdekek védelme között. A nyomozati bizonyítékok gyűjtésének rendszere felgyorsíthatja az együttműködést, ami annyira fontos a sikeres bűnügyi nyomozások tekintetében. Ezen kívül szeretnénk köszönetet mondani a LIBA szakbizottság jelentéstevőjének, hogy annyira konstruktívan együttműködött velünk egy jogi aktus szövegének megállapodásában, és azt reméljük, hogy a tervezetet a közeljövőben el is fogadják. A litván elnökség során háromoldalú párbeszédeket kezdeményeztünk egy irányelvi javaslattal kapcsolatban, bűnügyi szankciók a benfentes kereskedelem tekintetében. A parlamenttel való együttműködés a jogalkotási indítvány tekintetében folyamatos volt, és amit pedig nagy előrelépésnek tekintek az elnökség során, hogy a LIBE és EKON bizottsággal együtt tudtunk működni, ezúton is köszönöm nekik ezt a segítséget. Azt reméljük, hogy a litván elnökség végén sikerül közös megállapodásra jutni, a jogalkotási aktus tervezetének fő elemeiről. Az elnökség során nagy figyelmet fordítottunk a bizottság javaslataira, amelyek az Európai Unió bűnügyi igazságszolgáltatással foglalkozó ügynökségére vonatkozik, illetve az Európai Uniós főügyészi pozíció kidolgozásában. Az igazságügyminiszterek tanácsa, ta, na, tanácsának nagy része támogatta az Európai Uniós főügyész szerepét, de a javaslatnak a többi részét, részleteit a későbbiekben kell megbeszélnünk. A javaslatok beterjesztése óta számos területen sikerült előrelépéseket elérnünk, például a jövőbeli főügyész struktúrájával, szerepköreivel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a rendszer hamarosan megvalósul, és úgy gondolom, hogy a főügyészi hivatal konkrét területei hamarosan megvalósulnak. Októberben az Európai Bizottsággal együtt, illetve az Európai Jogi Akadémiával együtt egy meghallgatást tartottunk, amelyen megvitattuk ennek a javaslatnak a részleteit, és úgy gondoljuk, hogy a jövőben a nemzeti parlamentek véleményét is figyelembe kell vennünk. Egyébként a decemberi tanácsülésen a miniszterek is ezt kiemelték. Úgy gondolom, hogy a bizottság is támogatja az álláspontunkat, amelyet a novemberi közleményben is megerősítettek. Az európai főügyész szerepe a eurojust való együttműködésben valósul meg, amely foglalkozik egyébként a bűnügyi együttműködés területével is. Ami pedig a határon átnyúló bűncselekmények növekvő arányát illeti, ez mindenképpen szükségesé teszi a Eurojust-tal folytatott együttműködés szorosabbra fűzését. A leendő rendelet első három fejezetét már az elmúlt hónapokban megtárgyaltuk, és reméljük, hogy további tárgyalások várhatók a javaslattal kapcsolatban. Figyelembe kell venni, hogy a Stockholmi program nagy figyelmet fordít az állampolgárok érdekeire és szükségleteire, az a tény, hogy a 2013-as év az európai polgárok éve, az elnökség során nagy figyelmet fordítottunk az emberi jogok védelmére, a nemek közötti esélyegyenlőségre, a diszkrimináció megszüntetésére. Sikerült megállapodnunk az új pénzügyi programokról is, illetve hogy abban ezeket a célokat is megvalósítsuk. Ez a az igazságszolgáltatási program, amely a, az esélyegyenlőség és állampolgárság címet viseli. A tanács és az Európai Parlament a két javaslattal kapcsolatban megállapodásra jutott, és a szoros együttműködés nagyon sikeresen valósult meg mindkét intézmény részéről, remélhetőleg tehát a javaslatot még az év vége előtt elfogadjuk. December 10-én pedig az Európai Parlament plenáris ülésén is elfogadták a javaslatokat, illetve tegnap pedig a tanács is hivatalosan elfogadta ezeket. Az Európai Parlament eh, képviselőinek, Gönt Kinga jelentéstevőnek és a többi jelentéstevőnek köszönöm az együttműködést. Ami pedig az európai polgárok évét illeti, a tanács következtetéseit a e témakörben szintén jóvá hagytuk, és ebben szerepel, hogy mennyire fontos, hogy a polgárokat jobban tájékoztassuk jogaikról, annak érdekében, hogy ezeket mindennapi életükbe jobban tudják érvényesíteni. E következtetések pedig azon célokra összpontosítanak, hogy a szabadság mozgásszabadság akadályait megszüntessük, amelyek sújtják jelen pillanatban az Európai Uniós munkavállalókat. Annak érdekében, hogy a polgárok jobban hozzá tudjanak férni az információhoz, és aktívan részt vehessenek a demokratikus folyamatokban. Ugyanakkor viszont csökkentsük a bürokratikus eljárásokat. Illetve szintén az európai polgárok évét illetően ennek az évnek a záró eseményét szerveztük meg Vilniusban. És azzal foglalkoztunk december 12-én és 13-án a Litván parlamentben, hogy hogyan tudtunk minden évet az európai polgárok évévé tenni. Itt összefogtuk foglaltok az elért célokat, hogy milyen munkát végeztünk, illetve jövőre mutató iránymutatásokat is adtunk. Litvánia kezdeményezésére a keleti partnerség civil szervezetei is részt, részt vehettek megfigyelőként. Lehetőséget biztosítottunk tehát számokra, hogy megfigyeljék az európai polgárok valós helyzetét, és hogy értékelhessék velünk együtt az Európai Uniós tagság lehetőségeit. Folytatjuk a munkát az Európai Uniónak az emberi jogi és alapjogi egyezményhez való csatlakozását illetően. A bizottság az Európai Unió bíróságához egy kérést intézett az emberi jogi egyezményhez való csatlakozással kapcsolatban. Az elnökség egyébként egy levelet küldött az Európai Bizottság alelnökének, Vivian Redingnek. Ebben arra kérjük a bizottságot, hogy a tervezett belső szabályozásnak egy javaslatát, hivatalos javaslatát küldjék el nekünk is, de azt válaszolták, hogy csak a bírósági döntés után fognak e-, ehhez hozzájárulni. Decemberben a tanács két tanácsi következtetés csoportot adott ki az alapjogok tekintetében. Az első csoportra vonatkozó következtetések az Európai Alapjogi Ügynökségre vonatkoztak. Az elnökség hozzájárult a bizottsági tárgyalási folyamathoz, mielőtt még a rendelet módosítására javaslatokat terjesztenének be, amelyek az alapjogi ügynökségre vonatkoznak. A következtetéseket pedig arra a következtetésekben arra ajánlásokat adtunk, hogy hogyan lehet az ügynökség tevékenységét, illetve a tagállamokkal való együttműködését javítani. A tanács végső záró megállapításai pedig arra vonatkoznak, amelyek az Európai Unióban megvalósuló gyűlöletbűncselekmények elleni fellépés sürgetik. Tájékoztatást kell erősíteni, konkrét javaslatokat kell beterjeszteni arra, hogy a gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat ne lehessen büntetlenül hagyni az Európai Unióban. Novemberben pedig egy csúcs találkozót tartottunk az alapjogi ügynökség témájában is, és e következtetéseket megalapoztuk, és ebben pedig utaltunk arra, hogy az emberiség elleni bűncselekmények, népírtás, totalitárius rendszerek által elkövetett bűncselekmények ellen szeretnénk fellépni. Aztán nézzük a növekvő Európa szempontját, olyan jogalkotási intézkedések vonatkoznak erre, amelyek a gazdasági növekedést célozzák meg. Az adatvédelmi reformcsomag pedig szintén nagyon fontos, bonyolult kezdeményezés, amelynek az a céla, célja, hogy az emberi jogok védelmét biztosítsa, ugyanakkor viszont a gazdasági növekedést is, és az információs technológia fejlődését figyelembe vegye. Az adatvédelmi csomag volt az egyik fő prioritása a litván elnökségnek. Ír kollégáink munkáját folytattuk, szakértői és politikai szinten egyaránt. A reformcsomagot egyébként egy szakértői csoport vizsgálta több mint 20 napon keresztül, és ez szerepelt egyébként a bel- és igazságügyi tanács minden rendjén, és az informális miniszteri ülésen is megtárgyaltuk azt. Decemberben pedig a tanács az egyik legfontosabb elemét tárgyalta meg a bizottsági javaslatnak, ami egy általános adatvédelmi rendeletre vonatkozik, ez egyfajta egyablakos megközelítést javasol figyelembe vettük a tagállamok megjegyzéseit, és igyekeztünk kompromisszumra jutni. Szeretném kiemelni, hogy minden erőfeszítést megtettünk, főként az októberi ülés után, a miniszteri tanácsülés után, hogy konszenzusra jussunk az egyablakos modellel kapcsolatban, ugyanis ez az egyik fő probléma javaslatban, amit még mindig nem sikerült megoldani tanácsi szinten jól lehet, nagyon intenzív munka folyt ezzel a kérdéssel kapcsolatban az elnökség során. A miniszterek nem tudtak végső döntést hozni a javaslat javasolt mechanizmus tekintetében nagyon fontos jogi problémák merültek fel, mint például az, hogyha az üzleti vállalkozások számára próbálunk egyablakos lehetőséget biztosítani, ez az alapjogok védelmét jelentősen aláaknázná. Ezért a miniszterek nem szeretnének elhamarkodott döntést hozni. Mindannyian egyetértünk abban, hogy az adatvédelmi reformra szükség van, azonban, mivel ez a reform nagyon fontos, alapvető fontosságú az is, hogy biztosítsuk egy jó minőségű rendelet létrehozását ami hosszú távon működne, ez pedig megerősítené az Európai Uniós vállalatok versenyképességét. Azonban a polgárok jogainak védelmét nem áldozhatjuk fel. Úgy gondolom, hogy ez a trió partnereinek rendjén és előkelő helyen szerepel, és igyekszünk a lehető leghamarabb lezárni ezt a dossziét. Az a tény, hogy az Európai Parlament már rendelkezik mandátummal a tanácsi tárgyalásokhoz, mindenképpen értékes hozzájárulást jelent. Végül, de nem utolsó sorban, az elnökség fontos prioritása volt a nyitott Európa létrehozása. Ki akartuk mutatni, hogy a jelenlegi kihívások ellenére Európa még mindig nyitott. Az elmúlt hat hónapban a keleti partnerség országaival működtünk együtt, és októberben a bel- és igazságügyi miniszterek úgy az Európai Unióból, mint a keleti partnerségből hozzájárult ahhoz, hogy ezt a prioritást érvényesítsük a résztvevő államok egy közös nyilatkozatot fogadtak el, amely konkrét lépéseket is tartalmaz az együttműködés szorosabbra fűzését illetően az Európai Unió és partnerei között. Ez az első találkozó nagyon pozitív, hasznos volt az EU tagállamok és a keleti partnerség országainak számára is. Azt reméljük, hogy az ilyen jellegű ülések általános gyakorlattá válnak majd júliusban. Bemutattam önöknek a litván elnökség prioritásait, és azt mondtam, hogy az elnökségnek dolgoznia kell azokon a dolgokon is, azokon a témákon is, amelyek nem szerepelnek az elnökség listáján, de amelyek fontossá válhatnak. Most egészen konkrétan az USA adagyűjtési programjára gondolok, amely számos nagyon bonyolult, komoly kérdést vet fel, főként azért, mert ez komoly kihatással van az Európai Uniós polgárok jogaira is. Az Európai Parlamentet is nagyon foglalkoztatja az uniós polgárok magánéletének megsértése, ezért kezdeményezést indított annak érdekében, hogy az állítólagos elektronikus tömeges megfigyeléssel foglalkozzanak. A tanács az amerikaiakkal tárgyalásokat folytatott arra vonatkozóan, hogy egy adhok munkacsoport jöjjön létre az adatvédelem területén. Fontos tudni, hogy pozitív jeleket is láttunk az USA részéről, az Európai Uniós aggályokra válaszolva, főként, hogyha megnézzük a nem egyenlő elbánást, ami az amerikai és uniós polgárok között valósul meg. Szeretném kiemelni, hogy a számos, illetve többszörös amerikai kérésre válaszolva, amelyek az amerikai megfigyelési politikai reformra vonatkoznak, az unió, illetve tagállamai hozzájárulása az USA megfigyelési programjának felülvizsgálata tekintetében ezt az dokumentumot jóvá hagytuk a tanács ülésén is, és ezt az USA terjesztette be egyébként. Nagyon fontos volt, hogy folytassuk a párbeszédet, és értékeljük a megvalósított intézkedéseket. Az elnökség során figyelembe vettük, hogy a Stockholmi program, amely stratégiai útmutatást nyújt a szabadság, biztonság, jogérvényesülése terén 2014-ben lezárul. Ezért a bel- és igazságügyi miniszterek tanácsülése, amely júliusban Vilniusban került megrendezésre, politikai vitát kezdeményezett a terület, szakterület jövőjével kapcsolatban. Az igazságszolgáltatás bel és igazságügy terén pedig különböző elveket fogalmaztunk meg. A miniszterek szakértői szinten is tárgyaltak, és az elnökség során pedig az előzetes javaslatokból egy összefoglalót készítettünk, és Görögországnak juttattuk el ezt, amely követni fog minket az elnöki székben. Azt reméljük, hogy úgy a tanácsban, mint az Európai Parlamentben folytatott viták hasznos hozzájárulást jelentenek a stratégiai útmutató meghatározása szempontjából, a szabadság biztonság jogérvényesülése terén. Röviden pedig szeretném bemutatni azon kezdeményezések eredményeit, amelyek a gazdasági növekedéshez járulnak hozzá. Az elnökség alatt folytattuk az intenzív tárgyalásokat a szakértői szinten, rendelet tervezett megvitatására, ami a fizetésképtelenség eljárást illeti, és a tanács definiált az iránymutatásokat a további viták számára. A tanács elfogadta ezt a közös álláspontot, amely a brüsszeli egyes módosítására vonatkozott, illetve folytatottak az intenzív viták a közös európai kereskedelmi szabályozás eszközéről. Tisztelt parlamenti képviselők, ezek a legfőbb eredmények a belis igazságügy területén a litván elnökség alatt. A korábban említett prioritások mellett további anyagokon is dolgoztunk, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeres legyen az elnökség, és kézzelfoghatóak legyenek az eredmények. Az elmúlt hat hónap meghatározó volt tagországok egységessége, az intézmények egységessége és az együttműködés szempontjából az elnökségi csapat nevében még egyszer köszönetet szeretnék mondani mindannyiuknak az együttműködésért, a segítségükért az elmúlt hónapokban. Remélem, hogy az elnökség végével az együttműködésünk nem fog lezárulni a közös célok érdekében, hanem ezt az értelmes munkát folytatjuk majd a görögországi soros elnökséggel, a triók következő tagjával. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseiket. Köszönöm, egy rendkívül átfogó jelentést kaptunk az elnökségtől. Nem teljes azonban még a beszámoló. Meg fogom most kérni Barakaoszkasz belügyminiszter urat, hogy folytassa ezt a beszámolón. Köszönöm szépen. Én is köszönteni szeretnék mindenkit. Rendkívül örülök, hogy itt lehetek önökkel a szakbizottsági ülésen. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. Tisztelt képviselők! Tisztelt Libe szakbizottságú, szakbizottsági tagok, kedves hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy folytassam kollégám, eh, az igazságügyi miniszter beszámolóját. Szeretnék azzal a munkával eh, foglalkozni, amely a belügy területén valósult meg a soros elnökség alatt. Előtte azonban köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, különösen pedig ennek a szakbizottságnak, ez az egyik legfőbb szakbizottság ebben a parlamentben. Köszönöm a jelentéstevő konstruktív munkáját, és nagyon fontos, hogy úgy érzem, gyümölcsöző volt ez az együttműködés. Engedjék meg, hogy először a horizontális kérdéseket taglaljam. Különös tekintettel az új többéves pénzügyi keretre. 2014 és 2020 közötti időszakra nézve. Négy rendelet tervezeten dolgoztunk, ami a belügyi kérdéseket illeti. A tárgyalásaink és az elmúlt hat hónap trialógusai Intenzív munkát folytattak, a munka folytatódik. Nagyon örülök annak, hogy sikerült a belső biztonsághoz kapcsolódó pénzügyi intézkedésekben megállapodásra jutni, illetve a még fennmaradó két rendelet kapcsán is hamarosan megállapodás születik. Tisztelt szegbizottsági tagok! Remélem, hogy a legutóbbi megállapodás eh, ezekben az anyagokban már ezen a héten megszületik. Hiszen ez biztosítani fogja azt, hogy ne legyenek további akadályok a belügyi kérdések finanszírozásánál, és ezek elkezdődhessenek az elkövetkezendő év elején. A tanácsok következtetésének alapján politikai vitát kezdeményezünk a stratégiai iránymutatásokról, az Európai Unió politikáinak további fejlesztéséhez. Ezt szeretném mondani, hogy a legtöbb tagország szükségességét látja annak, hogy a jövőbeni politikai programot kösse a pénzügyi ciklushoz. Nagyon fontos a stratégiai prioritások meghatározása ezen a területen, speciális te szerepet játszik itt az Európai Parlament, és ezt el kell ismernünk. Egyértelmű, hogy a stratégiai iránymutatások a belis igazságügy területén, amelyeket a tanács a következő júniusában fog elfogadni, Fontos, hogy tükrözzék a közös álláspontot a parlament, a tanács és a bizottság közös álláspontján. Az egyik legfontosabb prioritás a litván elnökség számára egy nyitott, szavahihető Európa megteremtése, és ki szeretném emelni az Európai Unió külső határainak hatékony védelmét. Jelentős figyelmet szántunk a smart uh, határok uh, jogalkotási csomagra. A külső határ menedzsment nagyon fontos, hogy egyszerű, akadálymentes határátlépést tegyen lehetővé, illetve a harmadik országokból érkezők számára is ugyanezt. Nagyon fontos, hogy ez az eszköz hatékony legyen a különböző bűncselekmények elleni küzdelem, mint például a terrorizmus, az illegális bevándorlás, illetve a határkon átnyúló bűnözés. És nagyon fontos, hogy ezzel az Európai Unió biztonsága is érvényesüljön. Befejeződött az első olvasat, ami a beléptetési kiléptetési rendszereket illeti, éppen ezért a következő soros elnökség ezt a munkát folytathatja majd a frissített szöveg alapján. A tanács tovább lépett egy további anyagvizsgálatában is, ez pedig a regisztrált utazók programja, ezt, ezeket a még nyitott kérdéseket eh, a görög partnerünknek eh, továbbítjuk majd. És van egy eh, további jogalkotási anyag a Frontex kapcsán, nagyon fontos a külső tengeri határozókok felügyeltére vonatkozó rendelkezések kialakítása, a Frontex koordinálja ezeket a lépéseket. Ez a rendelkezés nagyon fontos, hogy hatékony eszközé váljon, különösen amikor a földközi tenger térségében szeretnénk a helyzetet javítani. Nagyon örülök annak, hogy a soros elnökség megállapodásra jutottak közös megközelítést illetően a per kettőben A parlamenttel folytattunk tárgyalásokat, és nagyon örülök annak, hogy az első informális trialógusra már ma sor kerülhet el. Remélem azt, hogy a kompromisszum csökkenőmentesen kialakítható majd, és minél hamarabb elkészül. Ebben az összefüggésben meg szeretném említeni azt, hogy annak érdekében, hogy elkerüljük azokat a tragédiákat, mint amit nemrégiben tapasztaltunk Lampedusa szigetének környékén, Együtt kell dolgoznunk, a bizottsága létrehoztunk velük együtt a Task Force-ot a um, földközi tenger Október 24-én, 25-én a Task Force egy átfogó elemzést készített a tragédia okairól, és akcióterületet, javaslatot annak érdekében, hogy a helyzet javulhasson. Reméljük, hogy az Európai Tanács ezen a héten elfogadja majd ezt a cselekvési tervet. Egy további prioritás az elnökségünk alatt a jogalkotási erőfeszítések voltak a legális bevándorlás területén, és itt sikerült a szezonális idénymunkások foglalkoztatására vonatkozóan. Nagyon fontos elkerülni, illetve megakadályozni az idénymunkások kizsákmányolását az EU-ban, hanem nagyon fontos záradékokat, összönzőket kialakítani annak érdekében, hogy az átmeneti tartózkodás ne alakuljon át állandó jellegű tartózkodásá. Jelentős előrelépést tudtunk tenni a tárgyalásokban, a vállalaton belüli áthelyezések témájában. Remélem, hogy ez az előrelépés a görög elnökség számára jó alapot teremt majd a munka folytatásához, és sikerül ebben az anyagban megállapodni. A magas szinten képzett munkavállalók jelentősen hozzájárulhatnak a gazdasági és szociális fejlődéshez az egész Európai Unióban. A kutatókra és egyetemistekre vonatkozó irányelv nagyon bonyolult, és különböző területeket ölel fel a közéletből, Éppen ezért szükség van arra, hogy folytassuk a vitát bizonyos rendelkezések kapcsán még a tanácsban. Az elnökségünk alatt folytattuk a munkát, annak érdekében, hogy a bevendelési nyomásokra, illetve bevendelési hullámra megoldást találjunk, a tanács megerősítette el rőfeszítéseit a szíriai bevándorlók jelentős száma miatt, illetve a lampedúzai események miatt. A mobilitás partnerséget kialakítottuk például Tunéziával, és egy közös nyilatkozatot alakítottunk ki, illetve írtunk alá Azerbajdzsánnal a legutóbbi igazságügyi tanácson néhány nappal ezelőtt. Ami a Schengeni kérdéseket illeti, két dologra szeretnék kitérni. A decemberi igazságügyi tanács, illetve a litrán soros elnökség kedvezményezés alapján elfogadtuk a vég következtetéseket a 26-os cikkre vonatkozóan a 1987-es 2006-os rendeletre vonatkozó a második Schengeni információs programban. Ez az úgynevezett SIS-2-es rendszer. Ami ezeknek a végkövetkeztetéseknek az elfogadását illeti, ezek javítani fogják az adatokat, az adatok minőségét, amelyek a rendszerbe kerülnek, és egy hatékonyabb politikai szankció kirovást tesznek lehetővé a harmadik országokból érkezőkre nézve, akik a Schengeni térségbe érkeznek. A tanács visszatért egy nagyon fontos kérdése, amely teljes mértékű Schengeni közösségi joganyag megvalósítást jelent Bulgária és Románia részéről. A tanácson belül a többség vélemény alapján Litvánia azt javasolt, hogy a Schengeni térséget terjesszük ki, mégpedig a határellenőrzés fokozatos megszüntetésével sajnálatos módon, és ezt el kell, hogy mondjam itt, a decemberi eh, tanács közelettével világossá vált az, hogy ezt egyhangú döntés, illetve vélemény nem fogalmazódik meg. Közös bolgár-román nyilatkozat született, és ez bekerült a tanács jegyzőkönyvébe, illetve a tanácsai következtetései kimondták azt, hogy a kérdésre vissza fogunk térni a jövőben, illetve megpróbáljuk ezt egy két lépcsős eszköz segítségével megoldani, a belbiztonság, illetve a terrorizmus elleni küzdelemre szeretnék most kitérni. Intenzív viták után az Európol rendelkezés rendelt tervezet kapcsán kompromisszumos szöveget sikerült kialakítanunk a legfontosabb fejezetekről. Ez a szöveg alapként fog szolgálni majd a további vitákhoz. A legtöbb tagország a tanácsban elmondta, elmondta véleményét, mégpedig júniusban ebben az évben, mi szerint a bizottság javaslata az Európol és a CEPOL összeolvasztására nem volt megalapozott, és arra kérték a tanácsot, hogy javaslatát tekintse át. A tanács nem tért vissza erre a kérdés, és úgy döntött, hogy erről a rendeletről nem um, vitázik, ami a összeolvasztást illeti. Szeretnénk néhány szót szólni a CEPOL-ról. De hogyan tudják, az Egyesült Királyság döntést hozott arról, hogy nem újítja meg 2014-től a szerződést, amely a CEPOL hadiszállására vonatkozik, ez jelenleg Bremszélben található. A litván elnökség éppen ezért a litván elnökségnek reagálnia kellett erre a helyzetre, és megpróbáltuk megoldásokat találni, amelyek a CEPOL tevékenységének folyamatosságát hivatottak biztosítani. A belés Igazságügyi Tanács október 8-án egy közös megállapodásra jutott a tagországokkal, mi szerint azután, hogy a CEPOL távozik Bremszélből, Budapesten kerül, Budapesten lesz a székhelye Cepolnak. A magyar kollégám, a magyar belügyminiszter bemutatott egy átfogó információs anyagot erről a kérdésről, illetve beszélt arról, hogy a Cseppol székhelyét hogyan lehetne Budapestre áttenni. A megállapodás alapján 25 tagország javasolt egy jogalkotási kezdeményezést, mégpedig november 13-án, és azt javasolták, hogy a négyes cikkejét a tanácsi döntésnek a cepor módosítani fogják. Ez a javaslat, ezt a javaslatot a parlamentnek és a tanácsnak közösen kell elfogadnia. Én hiszek abban, hogy a CEPOL munkájának biztosítása, folyamatosság biztosítása közös érdekünk, tisztelt bizottsági tagok. Én bízom a parlament és a tanács között a konstruktív együttműködésben, és remélem, hogy a megállapodást a következő év áprilisában sikerül majd meghozni legkésőbb. Egy további jogalkotási javaslat, amely szintén fontos a tagországok legtöbbje számára, a PMR irányelv. A PMR adatok nagyon fontosak a terrorizmus elleni küzdelemben, illetve a nagyon komoly bűncselekmények elleni küzdelemben a hatékony megelőzés érdekében. Egyre több tagország indította el a saját PNR rendszerét, éppen ezért egyértelmű, hogy folyamatos EU-s szintű rendelkezés szülessen, amely biztosítja a hatékony rendőrség együttműködést, illetve amely megfelelő adatvédelmi intézkedéseket tenne lehetővé. Remélem, hogy ezek a feltételek, ezeket a feltételeket megfelelően figyelembe veszik majd, mielőtt elindulnak a kezdeményezések illetve a tárgyalások elindulnak ebben a fontos kezdeményezésben, ami a kiberbiztonságot illeti. Elnökségünk nagyon nagy figyelmet szentelt a kiberbiztonság, illetve a internetes bűnözés témájának kidolgoztunk egy monitorozási mechanizmust a kiberbűnözés figyelésére. Elnökségünk során több ízben tartottunk erről a fontos kérdésről megbeszéléseket stratégiai partnereinkkel is. A terrorizmus elleni küzdelem kapcsán december elején a tanács megvitatta az úgynevezett idegen harcosok és visszatérő személyek kérdését, különösen Szíria kontextusában. A tanács úgy döntött, hogy ezen a területen a fellépésnek elsősorban a megelőzésre, információ cserére, az útvonalak meghatározására, a büntető igazságszolgáltatásra és a harmadik országokkal folytatott együttműködésre kell koncentrálnia. A tanács világosan leszögezte, hogy annak érdekében, hogy az idegen harcosok által használt útvonalat felesen deríteni, egy hatékony eh, PNR rendszerre, illetve a már meglévő PNR rendszerek hatékony használatára van szükség valamint a második generációs Schengen információs rendszert is alkalmazni kell. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket és az elnökségünk idején tanúsított konstruktív együttműködésüket. Nagyon sok támogatást kaptunk önöktől, Vilniusban is találkozhattunk önökkel, kollégám, miniszter kollégám és én most örömmel várjuk eh, a hozzászólásaikat, és eh, megpróbálunk válaszolni a kérdéseikre. Nagyon hálás vagyok önöknek ezért a szinopszisért, az összefoglalóért több név is szerepel a listámon, akik szeretnének ma délután hozzászólni. Miután csak fél óra rendelkezésre mindenkit kérek, hogy rövid legyen a felszólásában, hogy a miniszterek is tudjanak még válaszolni. Azt javaslom, hogy talán hallgassuk meg a kérdéseket, és utána kerüljön sor a válaszokra. Fócs asszony az első a sorban. Köszönöm szépen az első kérdésem. A titkos fogvatartásokra vonatkozók hozik. Én a plenárisan július óta fordulok az önök elnökségéhez, és megpróbáltam élni a lehetőséggel, hogy az Európai Unió végre döntést hozzon, illetve kiderítse az igazságot a, a titkos fogvatartásokra vonatkozóan. Önök sem országként, sem elnökségként nem ragadták meg az alkalmat, és nem reagáltak a lengyel soros elnökség nyilatkozata után, hiszen Lengyelországot megkérdezte az emberjogi bíróság. Önök tudják azt, hogy ők mit, mit ígértek? két alkalommal uh, pereltek az önök ellen az Európai Emberi Jogi Bíróságon. Varsóban brutális uh, módon tartottak fogva egy személyt egy hotelben. Tehát önök mit gondolnak erről, a felelősségről? Önök uh, hogyan közelítik meg ezt a témát? A másik kérdés, a litván elnökség megígért egy javaslatot, ami adminisztrált szankciókat tervezett, olyan közrendezvények betiltására, amelyek a közmorál ellen vannak. Önök mit terveznek egészen pontosan, hiszen itt az LGBT személyekre gondol az ember egészen konkrétan. Ez volt-e a célja az említett szövegnek, ha nem, akkor pedig mi volt a célja? A harmadik kérdés, ami az adatvédelmet illeti, Albrecht kollégám, a jelentéstevő ebben a tényezben, és ez őt is akadályoztatja a munkában, nem tudott a tanácssal tovább lépni, tovább tárgyalni, pedig nagyon fontos lenne a gyors előrelépés. A polgárok, az európai polgárok alapvető adatvédelmi jogainak tiszteletben tartása nagyon fontos lenne. Köszönöm, Romero López asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is az igazságügyminiszterhez szeretnék fordulni. Szeretnék gratulálni azért, amit sikerült elérniük a litván elnökség során, és sajnálattal veszem, hogy nem volt lehetséges az adatvédelmi csomag jóváhagyása. Szerettem volna elmondani, hogy a parlament megtent mindentől telhetőt azért, hogy a parlamenti ciklus során jóvá lehessen hagyni az adatvédelmi csomagot, és sajnálatos módon a tanács részéről nagyon kemény volt az álláspont. Szerettem volna tudni, hogy pontosan miért nem sikerült a litván elnökségnek előmozdítani ezt az adatvédelmi csomagot, ami annyira fontos. Aztán a belügyminiszter úr beszélt a utasnév nyilvántartásról, azonban saját munkájukat nem sikerült megvalósítaniuk, és hogyha önök a PNR csomagot nem hagyják jóvá, akkor nagyon a parlament számára egy nagyon fontos téma maradt függőben. Tehát nem tudom, hogy az adatvédelmi csomagot miért blokkolják még mindig. A belügyminisztertől pedig azt kérdezném, hogy az a cselekvési terv, ami a földközi-tengeri régióval foglalkozik, és a miniszter úr azt mondta, hogy a következtetéseket hamarosan beterjeszték. Szeretném tudni tehát, hogy milyen cselekvési terv vonatkozik a földközi tengeri régióra, hogy elkerülhessük a Lampedusaihoz hasonló válságokat, illetve Tunéziával kapcsolatban is érdeklődnék. Thank you. Now, um... Köszönöm szépen, Szippel asszony. Köszönöm, elnök úr. Az előadásokban, különösen Bernatonis miniszter bevezetőjében Sokat hallottam a gazdaságról, bűnüldözésről, viszont keveset hallottam az alapjogokról és a demokrácia védelméről. És őszintén szólva már elkezdtem gondolkozni azon, hogy az Európai Unióban és a tagállamokban mi is zajlik. Négy kérdést hadd emeljek ki. A gyűlölet bűncselekmény, gyűlöletbeszéd bűncselekményt joggal emelte ki. Ez a kérdés nem elsősorban, mint tanácsi soros elnökre vonatkozik önre, hanem mint a tanács tagjára. Jobboldali, populista, idegen gyűlölő pártok szinte elismerésnek tekintik azt, Hogyha látják, hogy mondjuk van egy német belügyminiszter, aki teljesen túlzott javaslatokat, képeket fest fel a romák bevándorlásával kapcsolatban, aki eh, azt mondja, hogy vissza kell küldeni őket, őket. És arra is volt példa, hogy néhány országban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, bizonyos településeken nem jogilag, hanem gyakorlatilag rekesztik ki a roma kisebbségeket az oktatáshoz, lakhatáshoz, munkához való eh, hozzáférést lehetetlené teszik számukra. Hát minden tagállamban a politikai cselekvés és a jogi cselekvés középpontjában kellene, hogy álljanak ezek a kérdések, és hogyha a kisebbségek jogait, ahogyan ez most például Horvátországban történik, jelentősen korlátozzák, akkor én kérdezem öntön, mit csinál a tanács, amikor ilyen jelentések érkeznek. A második pont, bűnüldözés. Az elmúlt években, és ön is említette, az önök elnöksége alatt is nagyon sok mindent eh, indítottak el, aminek a célja a bűnüldözés eh, leegyszerűsítése. De nagyon kevés történt, ami az igazságügyi keret másik oldalának az egyszerűsítését illeti azaz a gyanúsítottak jogai, eljárásjogok, a védelem jogai. Mindig irritál engem, amikor, ahogyan ön is említette, azt mondja, hogy az intelligens határok projektre nagyon sok pénzt fordítunk, viszont más viták kapcsán, amikor az eljárási jogokról, azután a legal aidről, az ingyenes jogi tanácsadásról, szóló viták során mindig arra hivatkoznak, hogy válság van, szűkösek a források, és sajnos itt már nem tudunk mit tenni, vagy többet tenni. Különösen figyelemre mértem találtam egy megjegyzést az adatvédelemmel kapcsolatban, nem szabad elsietett döntéseket hozni. Hát erre már nem is tudom, mit, tudok mit mondani. Azt hiszem, abból indulhatunk ki, hogy pont a tanács a bizottsági javaslat előterjesztését megelőzően egyetlen tagállamként részt vesz ebben a folyamatban. Most eh, a tanács legalább olyan régóta eh, vitázik erről, mint az Európai Parlament. És mit látunk? Nincs semmilyen új vita, hanem újra és újra eh, lefolytatjuk ugyanazokat a vitákat. És szerintem most már végre Európai Uniónak jó példával kellene szolgálnunk. De az a benyomásom, hogy az Atlanti-óceán másik oldalán lévő barátaink, az amerikaiak szétröhögik magukat, hiszen egy tényleges adatvédelemről sehol nem vitatkoznak annyit, mint nálunk. Ne habozzunk tovább, hanem egy jó döntéssel lépjünk elér, előre, és amit eddig megvalósítottunk, azt most meg tényleg a gyakorlatban is hajtsuk végre. Azután itt van az NSA, a, az NSA a amerikai titkosszolgálat botránya. Tisztelt miniszter, itt nem, ez a tevékenység nem az USA titkos szolgálatára korlátozódik. Azt is látnunk kell, hogy mi történik itt Európában. Európai kormányok, európai titkos szolgálatok hogyan kezelik a polgárok adatait. És hogyha erről nem beszélünk, hát kérdezném, hogy vannak viták arról, hogy hogyan lehetne világos szabályokat megalkotni az európai titkos szolgálatok számára. Az adatvédelem kérdése, a titkosszolgálatok jogainak, lehetőségeinek a kérdése szerintem szorosan összefügg azzal, hogy a jogállamiság, a demokrácia milyen szerepet, milyen fontosságot élvez Európában, és nagyon aggódom, hogy jó úton járunk-e. Remélem, hogy mégis valamilyen pozitív, kiegészítő üzeneteket meg tudnak fogalmazni a számunkra. Köszönöm szépen. Weber képviselő, Weber úr. Elnök úr, kedves kollégák, tisztelt tanácsi elnökség, a néppárti frakció tagja vagyok. A mi frakciónk küzd a biztonságért, szeretnénk egy erős külső határvédelmet, egy PNR rendszert, és én a frakción belül azokhoz tartozom, akik mindig megpróbáltak kompromisszumra jutni, jó kompromisszumot kötni a tanácssal. De amit az elmúlt napokban, hetekben azért tényleg felbosszantott néhány információ. Konkrétan ami az, az embereket legjobban érintő kérdés, az adatvédelem, illetve amerikai barátainkkal kapcsolatos ügyek. Az elmúlt hetek, hónapok eseményeit még nagyon jól a fejünkben van. Az Európai Unió polgáraival kapcsolatos lehallgatási botrányok amerikai részről azt eredményezték, hogy nagyon nagy lett a nyomás, és Vivian Redding Washingtonban járt, önökkel az elnökséggel együtt tárgyalásokat folytatott, adatvédelmi keret egyezményről is. Az Európai Unió szeretne tárgyalni egy ilyenről az amerikaiakkal, évekig állt a dolog, és most, a, miután az amerikaiaknak is rossz lett a lelkiismerete, most ennek a vitának a hatására tulajdonképpen megnyílt egy ablak, ami az amerikaiaktól is kikényszeríthetné azt, hogy tárgyaljanak. Olyan információm van, hogy Vivian Redding nagyon jól tárgyalt, de sajnos a soros elnökség arra utalt az amerikákkal folytatott beszélgetés során, hogy hát minket európaiakat is annyira is érdekli. Tehát megint itt volt ez a megosztottság Európa álláspontjában. Szeretném elmondani, hogy sok tekintetben elégedett vagyok az elnökséggel, és köszönöm a munkájukat, de mint parlamenti képviselőt azért nagyon bosszant az, hogy amikor kifelé külföldi partnerekkel tárgyalunk, akkor megosztottságot mutatunk. Ezt nem lenne szabad. Próbáljunk meg az amerikaiak felé persze e, egy nagyon erőteljes, határozott európai álláspontot egységesen képviselni, és remélem, hogy a tanács ezt a jövőben jobban figyelembe fogja venni. Köszönöm szépen. Bronz úr. Köszönöm. Beletonesz úr konkrét javaslatokról is beszélt a gyűlöletkeltés bűncselekménnyel kapcsolatban, gyűlöletbeszéd, és itt az ilyen bűncselekmények áldozataival kapcsolatban kategóriákat említett, fogyatékosságuk, vagy szexuális irányosság miatt, vagy valamelyik etnikai csoporthoz tartozásuk miatt szenvedik el ezeket a bűncselekményeket. Van-e valamilyen egységes koncepció, amely az összes kategóriára kiterjed, beleértve azokra is, akik mondjuk, hát mondjuk a politikai véleményük, ideológiájuk, vagy valami felekezethez való tartozásuk miatt ér diszkrimináció, vagy ilyen válnak a gyűlölet tárgyává? Most mindjárt megkérem a vendégeinket, hogy válaszoljanak, csak most kicsit visszaélek azzal, hogy én vagyok az elnök, és én is felteszek egy kérdést. Nem beszéltek az EU, illetve beszéltek az EU PNR kérdéséről ugyan, de ha arra gondolunk, hogy milyen előrelépést tett például Franciaország, és 12 másik EU tagállam is elég sok forrást, pénzt fordított, például a, az idegen harcosok elleni fellépésekre. Az elnökség így a ciklus vége felé még mindig úgy érzi, hogy az európai PNR rendszer prioritás kell, hogy legyen a jövőre nézve és tud ez valami plusz pluszt adni? Ez lenne az én kérdésem, és most kérem önöket, hogy válaszoljanak, nem tudom, hogy melyikük kezdené, talán Bernatóli szúr. Igen. Dėkoju klausimus, jó išties. E, Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Számos kérdés elhangzott, és valóban mindegyik nagyon fontos volt. Ezért megpróbálok mindegyikre válaszolni. Először is Flotrasszony kérdéseire, ami a titkos fogvatartó központokat illeti. Azon a véleményen vagyunk, hogy minden tagállam felelős az emberi jogok megsértéséért. Ezért ezek az állítások, ezeket az állításokat vagy tagadni kell, vagy elfogadni, de ezeket megfelelő dokumentumok alapján kell megtenni. Úgy gondolom, hogy az adott állam felelősségét az uniós jogszabályok alapján kell érvényesíteni. Az elnökség során Litvánia azon az állásponton volt, amelyet a litván belügyi alminiszter, illetve a miniszter helyettes terjesztett be, hogy a tanács által jóváhagyott állásfoglalással kapcsolatban a tagállamokat arra biztatja, hogy a nemzetközi szerződések rendelkezéseit tartsák tiszteletbe, illetve Litvánia az egyetlen olyan tagállam amely megval- elvégzett egy kimerítő jellegű nyomozást a lehetséges fog, elfogató, illetve fogadható központokkal kapcsolatban, és megállapította, hogy sohan semmilyen titkos fogvatartó központ nem volt Litvániában. amikor ezeket a kéréseket hallom, hogy ismerjük el ezen központok létezését, nem tehetjük ezt meg. Ami pedig egy másik kérdést illeti, az állítólagos közigazgatási szankciókat illetően, úgy hiszem, hogy ez a kérdés tulajdonképpen maga az ország és az elnökség helyzetére egyaránt vonatkozik, ami a közigazgatási szankciókat illeti. Ami pedig az LMBT kérdéseket illeti, elnökségünk programját bemutatva azt mondtam, hogy az LMBT esemény nem fog megvalósulni, de azok, akik részt vettek, tudják, hogy megvalósult, és amikor az adminisztratív közigazgatási szankciókról beszélünk, azt mondhatom, hogy ez egyszerűen nem igaz. Jöjjenek el Litvániába, én igazságügyi miniszterként saját felelősségi, illetve hatáskörömben önök elé tudom tárni az összes lépést, de nem egyezhetek bele abba, hogy hogy gyűlöletbeszéd valósuljon meg. 20 nap telt el azzal, hogy ezzel foglalkoztunk októberben, decemberben, az informális minisztériülésen is, Vilniusban, minisztériülésen, elnézést. De a decemberi tanácsülés pedig, illetve ezen az ülésen új jogi aspektusok bukkantak fel. A jogi szolgálat terjesztette be, illetve mutatta be ezeket az aspektusokat, és most megérthetik, hogy a tagállamok miért nem tudtak döntést hozni, miért nem tudták jóvá hagyni ezt, ugyanis a legtöbben észrevettük, hogy nem volt egyensúly az üzleti érdekek és az emberi jogok védelme között. Ezért egyetértek a parlamenti képviselőkkel azokkal, akik azt mondják, hogy a személyes adatok védelme egyben az emberi jogok védelme. Ezért nem tudtuk a döntést meghozni decemberben. Ugyanis egyes miniszterek nem voltak biztosak abban, hogy hogy ezzel a rendelkezéssel tudjuk-e biztosítani az emberi jogok védelmét. Az adatvédelemmel kapcsolatos tárgyalások minden lehetőséget feltártak arra vonatkozóan, hogy a vitát le tudjuk folytatni, be tudjuk fejezni, legalábbis a görög miniszter is ugyanezen a véleményen van. Talán bizonyos módosításokat kellene eszközölnünk a javaslatban, azt hiszem, hogy ez ezt a Lébe Bizottság és az Európai Bizottság is megértheti. Ami pedig az alapjogok védelmét illeti. A tanács nagy figyelmet fordított erre. Ha önök ott voltak Vilniusban, a Vilniuszi konferencián, amelyet a litván elnökség szervezett az alapjogi ügynökséggel együtt, Ez egy rendkívül jó esemény volt, ahol a gyűlöletbűncselekmények számos aspektusát megtárgyaltuk. Olyan gyűlöletbűncselekményekre gondolok, amelyeket a romák vagy szexuális kisebbségek ellen követtek el. A konferenciát nagyon pozitív eseményként értékelték. Majd a tanács decemberben jóvá hagyta azt a jelentést, amely a gyűlöletbűncselekményekkel foglalkozott az Európai Unióban. Elfogadtuk a következtetéseinket is a gyűlöletbűncselekmény elleni küzdelemmel kapcsolatban. Úgyhogy azzal azért nem érthetek egyet, hogy semmi nem történt. Talán túl kevés információt kaptak. De ahogyan elmondtam, mindig készen állunk arra, hogy az összes szükséges információt önök elé tárjuk. Barakaszkasz úr. Gerbiama Romero, aš jums atsakysiu užduotą labai labai svarbu. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok válaszolni. Önöknek, először is Romero asszonynak. nagyon fontos kérdést tett fel. Ami a földközi tengeri térségben megvalósított tevékenységünket illeti, illetve az ottani eseményeket illeti, szörnyű tragédia történt, és Ön azt kérdezte, hogy a földközi tengerrel, mediterránummal foglalkozó task force-nak milyen eredményei voltak. Illetve azt kérte, hogy véleményemet mutassam be azzal kapcsolatban, hogy az EU által javasolt intézkedések elegendőek lesznek-e ahhoz, hogy egy másik tragédiát megakadályozunk. Talán tudják, hogy a mediterrán régióval foglalkozó munkacsoport, amelyet az Európai Tanács kérésére hoztak létre, elemezte a helyzetet, és úgy döntött, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a helyzet javítására. A munkacsoport már tartott két ülést, és ezen viták eredményeit pedig nyilvánosságra hoztuk, abban a közleményben, amelyet a bizottság fogalmazott meg. A közlemény akkor a tanács elé terjesztették be, ahol megállapították, hogy ez nagyon lényegre törő volt, és hatékony. Először is a tanács úgy véli, hogy a tengeri mentési mechanizmusokat meg kell erősíteni, és azokat hatékonyabbá tenni. A tanács azt is kiemelte, hogy az intézkedéseket koordinálni kell unió szinten. És nem szabad ezeket egyes tagállamok szintjén megvalósítani, főként, ha harmadik országokkal kerülünk kapcsolatba ennek során a mediterrán régióban. Aztán egy döntés született, hogy a Frontex lehetőségei, illetve annak lehetőségei, hogy az Európai Menekültügyi Ügynökséget tehát ezeket a lehetőséget jobban ki kell használni. Meg kell említenem, hogy mennyire fontos a harmadik országokkal való együttműködés megerősítése, főként ami a származás és országokat illeti. Szolidaritás azon országokkal, akikre a migrációs nyomás leginkább helyeződik, nos ezt a szempontot is meg kell erősíteni illetve nagyon fontos, hogy megerősítsük az Európol szerepét ezen a területen, főként ami az illegális kereskedelmet illeti, illetve a szervezett bűnözést. Megpróbáltam felsorolni tehát, hogy a tanács milyen lépéseket ért el ezen a területen. Köszönöm kérdéseiket. Igen, valóban. Elhangzott egy kérdés az elnök úr részéről is. Természetesen, elnök úr, ez az eszköz, amelyet ön említett, alapvető fontosságú számunkra, tehát az elnökség, a litván elnökség, ezt ki szeretném emelni, nagy örömmel hallotta azt, hogy döntés született az Európai Parlamentben, hogy folytatják a munkát az irányelvvel kapcsolatban, ami a PNR adatokra vonatkozik. Összegyűjtöttük az összes információt azon országoktól, ahol már működik a PNR rendszer. Ezeket az információkat megküldtük a tanácsnak, és reméljük, hogy a tanács meg tudja hozni ezzel kapcsolatban az összes szükséges döntést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen nem csak a nagyon átfogó, bevezető előadást, hanem a kérdésekre adott válaszokat is. És mindenek előtt köszönöm a munkát, amit a bel- és igazságügy területén végeztek soros elnökként. Boldog karácsonyi ünnepeket kívánok önöknek, jó egészséget az új évben önöknek és az egész litván népnek. Köszönöm, és hölgyeim és uraim, azt hiszem, itt most le is zárhatom az ülést. Ha megengedik az urak, még egy dolgot megemlítenék, azt hiszem, hogy másnapi rendi pontunk nincsen. A következő ülésünk időpontja Ó, elnézést, most látom, hogy még van egy napi rendi pont, délután 5 órakor kezdődik a tömeges megfigyeléssel kapcsolatos jelentés megtárgyalása, és holnap 18-án 9 órakor a 2Q2 teremben ugyanezzel a témával folytatódik majd a LIBE szakbizottságülésen.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 check on you speak to them if they, if they get it in Portuguese, but afterwards, if you could start us on film. Colleagues, uh, we'll make a start. Please accept my uh, apologies for the late start. Um, and thank you for... Elkezdjük uh, az ülést, köszönjük a jelenlétüket. Hamarosan csatlakoznak hozzánk a képviselők, mások is még, és elnézést szeretnék kérni a késlekedés miatt. Az nemzetközi, európai és nemzeti biztonság EU perspektívából ennek a jelentésnek a szerzője Kirkopúr, viszont ezt a jelentést elhalasztjuk, és ha nem nincsenek ellen, nincs ellenvetés, akkor a mai és a holnapi napi rendet elfogadottnak tekintjük. A mai ülésen nem lesz dánfin, észt, máltai és horvát nyelvre tolmácsolás. Video conference, and again my apologies to colleagues. Elnézést kérek a kollégáktól, akik várják Brazíliában, hogy elkezdjük a videokonferenciát. Vanessa Graciotin úr, a vizsgálattal, lehallgatási vizsgálattal foglalkozó Parenti Szakbizottság elnöke, utána pedig Ricardo de Recende Ferrasso urat hallgatjuk meg, aki a parlamenti jelentéstevő ugyanennek a témának. Kedves kollégák, akkor eh, megadjuk önöknek a szót. Um, colleagues, just gonna, before you begin, just... Mielőtt uh, elkezdjük a konferenciát, illetve a videokonferenciát, el eh, szeretném mondani a következőt. Meghallgatjuk uh, a brazil szenátus képviselőit, a rendszeres lehallgatások a telekommunikációs hálózatokban, az e-mailek lehallgatások, Rusev elnök e-mailnek lehallgatása, miután napvilágot láttak, illetve a kormánytagjának lehallgatása, a brazil szenátus létrehozott egy parlamenti vizsgáló bizottságot a lehallgatások témájában, és a bizottság úgy döntött szeptember 25-én, hogy megkeresi az Európai Parlamentet, és beszámol ezekről a tevékenységekről a Libénnek. Schulz elnök úr írta a szenátus elnökének, illetve a vizsgálóbizottságnak. Végül, végre ma megvalósulhat a videokonferencia. Graciotán úr, az elnöke a vizsgálóbizottságnak, illetve Ferrászó úr a jelentés tevője, szeretném Önöket üdvözölni. Nagyon örülünk, hogy részt vettünk Önökkel a videokonferencián, és ez jelentős lehetőség a szakbizottságunk számára az est meccseréhez. Először Graciotin úr, parancsoljon Öné a szó. Derizendi Fereszó úr van jelen, Graciotin úr nem, megadom a szót. no Senado brasileiro, nós vamos. Én vagyok a jelentéstevője a szakbizottságnak, a vizsgálóbizottságnak, és ezen a videokonferencián most részt veszünk. Graciotin asszony hamarosan csatlakozik hozzánk, aki a vizsgálóbizottság elnöke. Először is köszönetet szeretnék mondani a lehetőségért, Morász eh, úrnak, hogy eh, meghívott bennünket erre a videokonferenciára. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos eh, erre az eszmecserére lehetőséget teremteni, és nagyon fontos közös erőfeszítéseket tenni a parlamentünk, az én országom és az Európai Parlament között ez az együttműködés nagyon fontos. Utána szeretnénk járni ennek a helyzetnek, illetve meg szeretnénk nézni azt, hogy hogyan tudunk információt szolgáltatni polgáraink számára, nemzet számára, illetve hogyan tudjuk a kommunikáció biztonságát garantálni és nagyon fontos a magánszféra védelme, nem csak az egyes személyek számára minden nap életükben, hanem a vállalkozások életére is gondolok, a stratégiai információk védelmére. Mindennyiunkat nagyon sokkolt és meglepett ez az információ, amikor kiderült, hogy tömeges elektronikus megfigyelésre került sor, Snowden úr nyilatkozatai alapján szeptemberben kezdtük el a vizsgálóbizottság munkáját, és megpróbáltuk utána jelni az SST-nek, amelyről beszámoltak. Az elmúlt hónapokban számos meghallgatásra került sor, A végrehajtó hatalomnak az a prioritása, hogy utána járjon az ilyen jellegű kérdéseknek, és ez lehetőséget biztosít számunkra és ahhoz, hogy megragadjuk a kezdeményezést, és megpróbáljuk biztosítani azt, hogy legyen egy nemzeti politika, nemzeti megközelítés. Ez egy nagyon aggasztó jelenség, a lehallgatások, a kiberbűnözés. illetve minden olyan lépés, amely beleavatkozik az emberek kommunikációjába. A parlamenti bizottság lassan befejezi munkáját, és természetesen az év is lassan a végéhez közeledik. Úgy éreztük, hogy az eredeti határidőt ki kell bővítenünk azért, hogy további nyomozásokat folytathassunk, illetve vizsgálatokat, illetve szerettük volna párbeszédet is folytatni az Európai Parlamenttel, erősíteni a kapcsolatainkat és szimmetrikus módon dolgozni. Meg szeretnénk önökkel együtt vizsgálni az önök vizsgálódásának tárgyát is, hiszen kommunikációt sértett az NSA, az USA, Brazíliában is lehallgatták a nemzeti kommunikációt, illetve telekommunikációs eszközöket, és szeretnénk a parlamenttel együtt dolgozni. Nagyon fontos, hogy hasonlóan reagáljunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a határok rögzítése a hozzáférésnél. Mindenkit sokkoltak eh, ezek az információk Snowden úr részéről. Rusev eh, elnökasszony már felszólalt ebben a kérdésben a nemzetgyűlés előtt, az ENSZ-ben is, és a brazilok nevében szólt. hiszen itt a magánszére megsértés sem merült fel. Továbbra is vizsgálódunk, vizsgáljuk az adatokat, és megpróbáljuk kidolgozni azt, hogy hogyan tudunk a jogi kereten, a jogalkotási kereten javítani. És szeretnénk biztosítani azt, hogy a brazil kormány élhessen végrehajtó hatalmával, illetve biztosítani szeretnénk azt, hogy növeljük a védelmi szintet. Nem csak az egyes magánszemélyek magánéletébe történő beavatkozást szeretnénk megakadályozni, szó lehet eh, a brazil állam számára abszolút létfontosságú stratégiai jellegű információról is, amelyet lehallgattak. Tehát eh, a célja ennek a videokonferenciának az, hogy elmondjuk eh, igényeinket, kéréseinket, önök is dolgoznak ebben a témában, és nagyon fontos, hogy a vizsgálódás jelentése, illetve eredményei ugyanazon a nyomtában haladjanak. És reméljük, hogy február elején személyesen is találkozhatunk, majd a, az elnökünk Vanessa Graciotin asszony, illetve én magam közös tervezünk önökkel az Európai Parlamentben, és el szeretnénk mondani jelentésünk legfőbb eredményeit, beszélnénk számolni arról, hogy mire jutottunk, és milyen döntéseket hoztunk. És ez lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy hozzáférhessünk mindazokhoz az eredményekhez is, amelyeket önök feltártak. Nagyon fontos, hogy egységesen reagáljunk önökkel együtt. Javaslatunk az, hogy mindezt bővítsük ki más országokra is, akik hasonlóan éreznek, mint Brazília ebben a kérdésben. A Mercosurban például decemberben és januárban a Mercosur és az Európai Unió megállapodást szeretnének hozni, Hát nagyon jó lenne, hogyha itt az időzítést egyeztethetnénk, a Mercosur üléséhez egyeztethetnénk ezt. Találkozhatunk Brazíliában, de találkozhatunk az Európai Unióban is. Fontosnak tartjuk az intenzív munkát. És fontos az eredményünket is összevetni. Én ennyit szerettem volna egyelőre mondani. Nagyon fontos számunkra, hogy mi is informálódhassunk, tájékozódhassunk arról, amit önök végeznek az Európai Parlamentben. Edward Snowden egy levelet adott ki az összes jelentős napilapban ez megjelent, a Szópolri napilapban is, és nyílt levelet intézett a Brazília polgáraihoz. Ebben a levélben elmondta, hogy elégedett mindazzal, amit Brazília tesz. Ezen kívül azt is elmondta, hogy ő nagyon szeretne együtt dolgozni a brazil szenátusban a szenátorokkal, együtt szeretne dolgozni mindazokkal, akik a vizsgálatokat végzik. Aggódik a politikai menedék miatt, átmeneti menedékjogot élvez Oroszországban, de ez pusztán átmeneti tehát tulajdonképpen azt javasolja, hogy Brazíliába szeretne politikai menedéket kérni, és részletes tényekkel szeretnék gazdagítani a mi munkánkat. Olyan tényekkel, amelyeket feltárt a világ számára. Snowden úr nyilatkozatai nagyon fontosak voltak, Ő különböző elvekről, értékekről is beszélt, amelyek fontos, hogy a társadalmat meghatározzák. Különösen, ami szövetségeseinket érinti, olyan országokat, akik szövetségesek kell, hogy legyenek. A köztársaság elnökének joga az, hogy menedéket adjon, nem a mi feladatunk ez. De az AFET szintén támogatta a menedékjog megadását Snowdennek. Itt egy lehetőség előtt állunk, és nagyon fontos, hogy megpróbáljunk többet kideríteni erről a helyzetről, illetve részletes információkhoz jutni. Most az elnökasszonyunknak, Graciotin asszonynak adom meg a szót, aki a Parlament bizottság elnöke irányította a munkánkat, és üdvözletünket szeretném küldeni Claude Marais elnök úrnak, illetve az összes parlamenti kollégának, illetve továbbítani szeretném szenátusbeli kollégáink üdvözletét is. Tehát még egyszer, teljes mértékben el vagyunk tökélve az önökkel való együttműködés mellett, és szeretnénk azt, hogyha jelentéseinkben hasonló következtetésekre jutnánk. Hát fontos, hogy az Európai Parlament eh, reagáljon, illetve a brazil parlament is. És nagyon fontos a jogi keretet is javítani, illetve biztosítani azt, hogy országaink, társadalmaink megpróbálják eh, ezeket a kérdéseket kezelni, a magánszélre való beavatkozást. Most eh, van ez a Gracio Téni szenáttornőnek adom meg a szót. Ő a mi parlamenti vizsgálóbizottságunk elnöke. Februárig fogunk dolgozni ezen az anyagon, és biztosítani szeretnénk azt, hogy részletes információkkal szolgáljunk Önöknek. Illetve az is érdekel bennünket, hogy Önök mit tesznek a jogi keret javítása érdekében. a brazil parlamenttel és a Mercosur országokkal is együtt dolgozunk. Tini asszony. Üdvözlöm Önöket! Mindenkit, aki részt vesz a videokonferencián, Brüsszelben, mi itt a szövetségi parlamentben vagyunk, és Ricardo Rezien Ferrasu, a előadónk, a jelentéstevő, aki nagyon sok időt fordított a vizsgálódásra, a vizsgálatokra, amelyet ez a bizottság végez. Nagyon fontos személy, ő fontos munkát végez a külügyi bizottságban. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy ezt még tudunk cserélni önökkel, a brazil szenátus és az Európai Parlament Libe szakbizottsága információt tud cserélni. Megkaptunk önöktől egy összegzést, annak a jelentésnek az összegzését, amelyet önök készítettek el. És miközben vizsgáltuk ezeket a dokumentumokat, amelyeket önöktől kaptunk, világossá vált, hogy a céljaink nagyon közel állnak eh, az önök, az Európai Unió célkitűzéseihez. ha abból indulunk ki, hogy önök mit kívánnak vizsgálni, tanulmányozni. Nos, ez nagyon hasonlít arra, amit eh, mi teszünk itt Brazíliában. Önök nagyon hatékonyan foglalkoznak például az internettel kapcsolatos kérdéskörrel, és jóval előbbre tartanak, mint mi ezen a területen. Ezért is rendkívül fontos és hasznos számunkra az, hogy minél többet megtudjunk arról a munkáról, amelyet az Európai Parlament végez ebben a kérdéskörben. Természetesen aggaszt minket nagyon ez a kémkedés, hogy valakik nézik, lehallgatják mindazt, amit csinálunk, lehallgatják a vállalatokat, kis és nagy vállalatokat, sőt, még a kormányfőket, politikusokat, vezető politikusokat, Dilma Rassef elnök asszony mobiltelefonját is lehallgatták. Úgyhogy világos meg kell védeni az országunk területét, az embereket, a távközlési eszközök lehallgatását meg kell akadályozni, Ezzel kapcsolatban több javaslatot is kidolgoztunk. Nagyon aktuális, hogy most tartjuk ezt a videokonferenciát. Ricardo-tól hallották az előbb, hogy Edward Snowden egy nyílt levelet küldött a brazil népnek, és állandó jogot kér, úgy tűnik, hogy meg fogja kapni a menedékjogot Brazíliában, abból, amit Ricardo mondott, ez derülne ki. A külügyi bizottságban benyújtanak majd egy hivatalos egy hivatalos indítványt ezzel kapcsolatban, de nem a parlament dönt erről. Ezt a menekült a menedék kérelmet nem eh, szabad teljesen összefüggésbe hozni a vizsgálatokkal. Eh, Brazília a eh, menedékjogi kérelmét fogja elbírálni, és ennek alapján dönt arról, hogy megadja a menedékjogot vagy sem, de ez független attól a munkától, amit a vizsgáló bizottságunk végez a menedék kérelemmel, ettől teljesen elkülönülten foglalkoznak. De természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy az egész világon nagyon sokan érzik ezt a bizonytalanságot. Nagyon fontos éppen ezért a munka, amit végzünk. Februárban majd egy elmélyült cserét tudunk folytatni önökkel. A brazil kormány szervez egy konferenciát jövő év áprilisában. Ez egy világkonferencia lesz, az interneten zajlik majd. Oland elnököt üdvözöljük majd az országunkban. Nagyon fontos, hogy koordináljunk előzetesen ezzel a nemzetközi konferenciával kapcsolatban, ahol is egy sor olyan kérdést szeretnénk megbeszélni, mely az internet internettel kapcsolatos, mert egy új modellre van szükség az internet működésével kapcsolatban, egy demokratikus, nyitott modellre van szükség. Tisztába kell lennünk azzal, hogy alapjog a magánszféra védelméhez fűződő jog. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy beszélhetünk Önökkel. Köszönjük a folyamatos tájékoztatást, hiszen levelezzünk egymással. Sajnálom, hogy ma személyesen nem tudunk találkozni, de a közeljövőben erre is lesz lehetőségünk. Decemberben nagyon sok munkánk van, itt a szenátusban szavazunk a költségvetésről, ezért nem tudtunk elutazni önökhöz, de reméljük, hogy februárban találkozunk majd. Én is szeretnék ezt hozzátenni valamit. Claude eh, Moraesnek eh, szeretnék mondani valamit. 2001-ben az Európai Parlament vizsgálódott az akkori lehallgatási ügyekben, telefonlehallgatási ügyekben. Talán el tudnám mondani nekünk az akkori vizsgálatok és a mostani vizsgálatok közötti hasonlóságot, illetve különbséget, mi történt azóta, milyen új tények eseményeket, eseményeket tudna megemlíteni a mostani válság kapcsán, hogyha összehasonlítjuk ezt a korábbi eseményekkel. Köszönöm szépen, köszönöm önöknek, eh, Gracielten asszony és Derecende Feresz úrnak. Nem tudom, hogy remélem jól eh, ejtettem ki a nevüket, és kérdezem, hogy hallanak engem, mert az előbb problémánk volt, nem volt jó, nem hall, nem hallottak jól minket. Úgy tűnik, hogy most igen. Tehát abból, hogy portugálul megpróbáltam jól kiejteni a neveket, ebből nem vonják le a következtetés. Én tudok portugálul, nem csak egy nagyon picit értek portugálon. Ön a raportőrként engem kérdezett, nekem tett fel kérdést, de hát most inkább nekünk kellene kérdezni önöket, majd ezt a kollégák meg is teszik. Köszönöm a kitűnő részletes bevezető előadásokat. Valóban nagyon sok a szimetria, a hasonlóság az önök és a mi vizsgálóbizottságunk között. Nagyon sok a közös ebben. Mindenek előtt azt mondanám, hogy nagyon pozitív az, amit elmondtak a februári találkozóról, vannak ugyan különbségek a munkánkban, de azért még több, ami közös a vizsgálódásunkban. Nagyon jó ez, hogy februárban találkozunk, és akkor össze tudjuk talán hasonlítani a munkánkat. Most én vagyok a levezető elnök, de egyúttal raportőr is vagyok, és akkor az Echelonra vonatkozó kérdését most megválaszolnám, mi történt 2001-ben. Az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy az SNO-ra vonatkozó legtöbb ajánlás nem hajtották végre. Egy kiváló jelentés készült, és sok tartalmi ajánlás azért meg is valósult. Hogy felvezessem most az én saját kérdéseimet, két bevezető kérdést szeretnék én feltenni és utána talán mondjuk három kérdést meghallgatunk, önök válaszolnak eh, ezekre a kérdésekre, tehát mondjuk hármasával haladjunk, három kérdés után kapjuk meg a válaszokat. Akkor elkezdeném az én kérdésem. Vannak hasonlóságok a vizsgálóbizottságaink munkájában. Valami nagyon érdekel engem a önök eh, vizsgálódásaival kapcsolatban. Több ülés után hirtelen felismertük azt, hogy nem lesz hirtelen olyan helyzet, amikor is az EU-s polgárok megkapják azt a jogorvoslati lehetőségét az USA-tól, amit mi szeretnénk. Úgy, úgy tűnik, hogy önök is ezt az utat akarták járni. Önök mit tudnak erről? Az önök vizsgálatai mit mutattak? A brazil emberek hogyan látják eh, ezt a lehetőséget, jogorvoslati lehetőséggel élhetnek-e az eh, USA-ban az nem amerikai állampolgárok eh, hogyan részesülhetnek igazságszolgáltatásban. Azután az ENSZ-nek van egy határozata, a magánélet, a magánszféra védelme, amit önök és Németország együtt terjesztettek be az ENSZ-ben. Ez nagyon érdekes politikai szempontból. Milyen politikai hatása lehet ennek önök Brazília számára, és ezt hogyan kezelik a vizsgálódásaik során? Ez volt az én két kérdésem. Most pedig Anna Gomesnek adom meg a szót de azért ne aggódjanak, nem csak portugál képviselők fognak hozzászólni, bár a következő kollégának is portugál neve lesz. Most először azonban Ana Gomes, az külügyi bizottságunk tagja kap szót. Tálv, kollégás! Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szerettem volna kihasználni ezt a lehetőséget, hogy kérdést tegyek föl önöknek. mégpedig arról, hogy a vizsgálat keretében önök mit gondolnak, mit szeretnének tenni ezzel az adminisztratív, illegális administratív jóvátétellel kapcsolatban. Nem tudom, hogy van-e arra lehetőség, hogy a külföldi állampolgárok fordulhassanak valamilyen közigazgatási vagy igazságszolgáltatási kompenzációt kapjanak azért, hogy egy ilyen, hogy a személyes adataik megfigyelésének áldozatául estek, akár a terrorizmus elleni küzdelem keretében. Mi azt próbáltuk megmondani amerikai kollégáinknak, főként a kongresszusban, hogy ez számunkra alapvető fontosságú. Ha szeretnénk a bizalmat helyreállítani, és nem csupán erre gondolok, hanem hogyha megfelelő adatvédelmi rendszerrel akarunk rendelkezni, ami megfelel egyébként az európai modelleknek magánélet védelmét illetően, illetve az állampolgárok alapjogainak védelmét illetően. Nagyon nehéz volt elérni, hogy amerikai kollégáink ezt megértsék. Sőt, mi több, akár ma, amikor a ma ide látogató amerikai delegáció, amelynek vezetője Mike Rogers volt, ott is azt tapasztaltuk, hogy nem tudunk egyetértésre jutni ebben a témában. Ezért kérdezném, hogy önök ezen a területen mit tettek? Ugyanilyen követelményekkel rendelkeznek az amerikai tekintetében, például az Egyesült Államokkal kötött együttműködési állap, megállapodásaikat illetően adatátadás, személyes adatok továbbítása, terrorizmus elleni küzdelem keretében a PNR programok, tehát az utasnév listák átadása. Gondolom, ugyan azt, amit tőlünk a mi európai legitársaságoktól megkövetelnek, azt önöktől is megkövetelik. Önök erről mit gondolnak? Ugyanis azt gondolom, hogy egyesíthetnénk erőinket. Ennek köszönöm szépen az utolsó kérdést. Birgit Cippel asszony teszi fel, aki a Libe szakbizottság egyik alelnöke. I hope it will be a good question. Remélem, hogy jó kérdést tudok feltenni. Nos, először is nagyon örülök, hogy megrendeztük ezt a videokonferenciát, ugyanis ez az európai parlamenti munkánkban is nagy segítséget nyújt, ugyanis Edward Snowden információi nem csupán Európára vonatkoznak, az Egyesült Államokra, hanem a világ más részeire is. Ezért aztán az együttműködés az nagyon is kívánatos. Ha jól értettem, Brazíliában is hasonló helyzet alakult ki, tehát még munkájukat nem fejezték be a vizsgálóbizottság keretében. Minden esetre szeretném tudni, hogy önök milyen területeken szeretnék folytatni a munkát. Inkább arra gondolnak, hogy új szabályokat, vagy akár új törvényeket hozzanak az adatvédelem védelmet illetően, vagy műszaki megoldásokat szeretnének kialakítani ahhoz, hogy az internet adatvédelem szempontjából biztonságosabb hely legyen, és az utolsó pont pedig, hogy Gondoltak-e arra, hogy új szabályokat hozzanak a titkosszolgálatok tekintetében, illetve olyan hatalmak tekintetében, amelyel a kormányok rendelkeznek? Ha jelentésünket elkészítjük, nem tudom, hogy az országaink különböző helyzetei miatt sikerül-e közös megoldásra, közös intézkedésekre jutnunk. Minden esetre ezt nagyon pozitívnak tartom, hogy a földgolyó különböző részein ugyanazokra az intézkedésekre gondolunk, és azt kívánjuk mindannyian, hogy ez a helyzet megváltozzon. Az ezzel kapcsolatos világos jelzés küldése nagyon fontos lenne. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy ön említette Snowden úr nyilvánosságra hozott levelét. Volt-e a közvélemény keretében, soraiban valamilyen reakció erre a levélre, vagy talán túl korai, ez még nem tudom. Minden esetre azt nagyon világosá tették, hogy nincsen közvetlen kapcsolat a maga a vizsgálóbizottsági tevékenység, illetve a menedékkérés témája között. Minden esetre akár itt Európában is megvitattuk ezt a kérdést, és azt nyilván nem fogom megkérdezni, hogy menedékjogot adnak-e Snowden úrnak, de úgy gondolja-e, hogyha csupán Snowden úr által nyilvánosságra hozott információk miatt valósulhatnak meg ezek a viták, mindkét oldal részéről, tehát Brazíliában, Európában, máshol is el kellene gondolkoznunk azon, hogy valamilyen biztonságos helyet biztosítunk Snowden úr számára. Köszönöm. Köszönöm. Akkor brazil kollégáimhoz fogok visszatérni, és szeretném megkérni, hogy válaszoljanak a feltett kérdésekre, és azt is szeretném kérni önöktől, hogy a beszámolóik kontextusát is megmutatnák számunkra. Nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit beszámolnának arról is, hogy a jelentésükben pontosan miről szólnak. Começar as respostas, tendo em vista que o senador Ricardo Ferraços, que já falou muito mais do que eu no primeiro... Én magam kezdem meg akkor a válaszadást, ugyanis Ricardo már nagyon sokat beszélt, mielőtt én ideértem de hogyha nem válaszolnék egy kérdésre, akkor ő biztosan kiegészíti majd a mondantómat. Az utolsó kérdéssel fogom kezdeni. Annak a képviselőasszonynak válaszolnék, tehát aki az utolsó kérdést feltette, még egyszer szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy segítettek nekünk ebben. Ami Snowden úr kérését illeti, ez tényleg nem régiben történt, ugyanis tegnap küldték küldtük ki ezt a levelet, az újságok tegnap hozták nyilvánosságra, főként ma egyébként, úgyhogy ez egy nagyon friss dolog. Egyelőre nem tudunk még sokat mondani a brazil közvélemény reakcióiról. Néhányan reagáltak, néhány parlamenti képviselő már azt mondta, hogy ellenezné, hogy menedékjogot adjunk Snowden úrnak, ugyanis ez instabilitást jelentene egy már eleve bonyolult helyzetben. Más parlamenti képviselők viszont ezzel szemben azt mondták, hogy nagyon is örülnének neki, hogyha Brazília menedékjogot adna, ugyanis egy olyan polgárról van szó, aki menedékjogot kért, ugyanakkor viszont semmilyen bűncselekményt nem követett el. Számos más helyzetben is az volt a hagyomány, hogy menedékjogot megadtuk. Annak a személynek, egy adott személynek, még akkor is, hogyha egy másik országgal való kapcsolatai nem alakultak valami jól. De egyelőre megvárjuk, hogy mi történik a kérésével kapcsolatban. Természetesen a kormány fog erről dönteni, a parlamentnek ez nem áll hatáskörében. Annyit mondhatunk, hogy támogatjuk, vagy nem támogatjuk, tehát egy véleményt nyilváníthatunk, de a kormány fog erről dönteni. Természetesen megteszünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy a menedékjogot megkapja, ugyanis úgy gondoljuk, hogy amit a világ lakosságáért tett, az már eleve nagyon fontos mindannyian tudtuk, hogy az új technológiai fejlesztések, fejlemények hozzájárulhatnak, elősegíthetik az ilyen jellegű kémkedést, de ez, hogy barátaink, szövetségeseink figyeltek meg minket, ez egészen megdöbbentő, és az embereknek nagyon nem tetszik. Hogy mely területeken szeretnénk tevékenykedni. Nagyon sok lehetőségünk van az intézkedésre, de úgy gondolom, hogy alapvetően kettő. Az egyik a nemzetközi aspektus, ami természetesen a nemzetközi közösségtől függ, a másik pedig, hogy mit tehetünk helyileg itt Brazíliában, ami a nemzetközi frontot illeti. Még, Snowden által, még a Snowden által nyilvánosságra hozott információk előtt véleményt formáltunk erről, és azt állapítottuk meg, hogy az internettel kapcsolatban valamilyen más álláspontot kell képviselnünk, ugyanis nagyon veszélyes, főként a magánélet tekintetében. Ezért kormányunk úgy döntött, hogy Németországgal együttműködve egy határozatot terjesz be az Emberi Jogi Bizottsághoz, az ENSZ-en belül, és Delma Rousseff elnök szintén eh, részt vett azon a nemzetközi konferencián, amelyen erről esett szó. Még nem született meg a döntés, de ennek a globális konferenciának a kihatása szerintem rendkívül erőteljes lesz. És mi parlamenti képviselőként részt kell vegyünk ezen az eseményen. Azt reméljük, hogy az Európai Parlament is küld majd oda képviselőket, ugyanis ez egy nagyon fontos, nagyon komoly konferencia lesz az internet irányításával kapcsolatban. Nézzük akkor a belügyi kérdéseinket, tehát Brazíliát. Néhány intézkedést már bevezettünk, a brazil kongresszus, azaz a szenátus és a parlament most szavazott meg egy határozattervezetet, amely egy megfigyelő bizottságot hoz létre a titkosszolgálati tevékenységgel kapcsolatban. Egy kicsit megakadt ez a folyamat a korábbiakban, de most sikerült jóvá hagyatni. És ahogy halad az idő, számos jogalkotási tervezetet kell beterjesztenünk, ami különböző aspektusokkal foglalkoznak, annak érdekében, hogy megpróbáljuk megvédeni a brazil lakosokat és a magánéletüket. A legtöbb internetes cég egyébként amerikai, úgyhogy ha egy brazil állampolgár Brazíliában problémát tapasztal, akkor a brazil bíróságokhoz kell fordulnia. Jelen pillanatban azonban a jelenlegi szerződések szerint amerikai bíróságokon kell az ügyőket képviselniük, ezt akarjuk megváltoztatni. Aztán ott van maga az adatvédelem. Tehát nem csupán az lenne fontos, hogy a joghatóság legyen Brazíliában, hanem az adatvédelemmel kapcsolatban van egy törvénytervezetünk, amit még nem hagytak jóvá. Jelen pillanatban a képviselőház előtt van ez a törvénytervezet, majd átkerül a szenátusba. Ez egy új polgári jogi keretrendszert alakít ki az internettel kapcsolatban. Az adatvédelmi aspektusok is nagyon jelentős részét képezik ennek. Számos vita folyt egyébként erről a témáról. Az elnök és a parlament is úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy a, legyen egy olyan jogi követelmény az internet szolgáltatókkal kapcsolatban, hogy az adatközpontok brazil területen legyen. Ez az egyik legvitatottabb téma egyébként, de ezt nagyon fontosnak tartjuk az adatbiztonság szempontjából, tehát, hogy brazil területen legyen az adatközpont majd persze természetesen a titkosszolgálatokkal kapcsolatban is vannak olyan jogszabálytervezeteink, amelyek módosítják a meglévő jogszabályokat, illetve azon is gondolkozunk, hogy nagyobb beruházásokra van szükség. A kormánynak például sokkal nagyobb mértékben kellene a kémkedés elhárításával foglalkozó intézkedésekre összpontosítania. és nagyobb beruházásokat kellene eszközölni az innováció, technológia, kutatásfejlesztés területén. A Technológiai Minisztérium nagyon jelentős szerepet játszik ezen a területen. A technológia ugyanis egyre fejlődik, és egyre nagyobb beruházásokra van szükség ebben az ágazatban. Ahogyan elmondtam, volt egy találkozó a brazil elnök és a francia elnök Olandúr között, volt egy javaslat, hogy partnerséget alakítsunk ki, ahol együtt fejlesztjük ezeket a technológiákat. Foglalkoztat minket az is, hogy eh, a brazil állam működésében és változások következzenek be azért, hogy nagyobb védelmet biztosítsunk az emberek számára, és a Mercosur beli partnereinkkel szeretnénk ezt megvalósítani. Megpróbálunk tehát Mercosur beli partnereinkkel előrelépni, de a saját belpolitikánk terén is előrelépéseket kell eszközölnök. Azt hiszem, hogy az összes kérdésre válaszoltam. Ezen kívül pedig vitát folytatunk arról, hogy esetleg egy ügynökség jöjjön létre, egy brazil hírszerzési ügynökség, egy olyan ügynökség, amely megvédeni az embereket az internetes bűnözés, illetve kémkedés ellen. Jelen pillanatban ugyanis nagyon sebezhetőnek érezzük magunkat e dimenzió méreteit illetően. Azt is javasolni fogjuk, hogy egy ideiglenes bizottság jöjjön létre, amely reformokat javasolhat a brazil jog tekintetében, ami a titkosszolgálati kérdéseket, hírszerzési kérdéseket illeti, illetve a külföldi hírszerző ügynökségek tevékenységét. Természetesen a vizsgálóbizottság új törvényeket fog javasolni, ez a jelentésükben is meg fog jelenni, és ezeket a lehetséges jogszabályokat a továbbiakban is megvizsgáljuk, a szövetségi kormánynak is javaslatokat fogunk tenni. Úgy gondoljuk, hogy a szövetségi kormánynak magának kell fontos lépéseket megtennie. Nagyon gyakran az emberek ezt annyira nem érzik, hiszen sokkal fontosabb aggájaik is vannak, de azt gondolom, hogy ebben a mai világban az ilyen jellegű problémák egyre fontosabbá válnak, és ez világos, hogy meg kell védenünk magunknak, partnerségeket kell létrehoznunk baráti országokkal. Például az óceán alatti vezetékek, amelyeket használunk, nagyon gyakran olyan vezetékeket, kábeleket használunk, amelyek az Egyesült Államok területén keresztül haladnak. Csak nagyon röviden szeretnék reagálni egy másik vizsgálódásra utalva. 2001-ben annak idején az USA és nemzeti hatóságai nem adták meg az információkat, amiket akartunk. Hasonló volt a vonakodás, tehát az információ továbbításában, viszont a nagy különbség az Echelon esethez képest, hogy ennek most globális kihatása van az Echelon eset kapcsán sokkal kevésbé érdeklődött a sajtó. 2001 egy másik évszázad volt, az internet iránti érdeklődés, a technológiai fejlettség szintje, illetve hatása az életre teljesen más volt és nagyon örülök annak, hogy önök is hasonló különbséget vélnek felfedezni. Carlos Coelho jelentés tevője ennek a témának, ő portugál képviselő szintén, nem tudom, hogy ő mit mondana mindenről. Vannak még további kérdések is. Carmen Romero López asszony kapszott meg Zálfranka úr, illetve Bronsz úr. Köszönöm. Köszönöm a vizsgálóbizottság elnök asszonyának is, illetve szenátor kollégánknak is. Ricardo, én spanyol vagyok, és szerettem volna kérdéseket feltenni azzal a kerethatározattal kapcsolatban, amelyet az ENSZ-hez terjesztettek be e témával kapcsolatban. Ez a határozat mire törekszik? Mit szeretnének elérni vele? Mit gondolnak, az ENSZ mit tehetne e kémkedési ügyjel kapcsolatban? Egy javaslatom is volna, vajon el lehet-e érni, hogy az összes illegálisan szerzett adatot eltöröljék, van -e erre lehetőség, és mivel technológiailag ez nagyon nehéz, milyen alternatívát tudnának kínálni. Az együttműködés, rendőrségi együttműködés meddig juthat el, hogyha nincsenek olyan bírósági határozatok, amelyek indokolnák ezeket az adatokat? Következő kérdés pedig Franka úrtól érkezik, aki az AFED bizottság tagja. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Én is szeretném üdvözölni itt a szenátorasszonyt, Vanessa-t, aki már régóta nagyon jó barátom a latin-amerikai parlamentben, és nagyon jó lehetőség ez arra, hogy kommunikáljunk a vizsgálóbizottság tevékenységével kapcsolatban. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem egyébként, de az Egyesült Államok képviselőházának képviselőit fogadtuk, láttuk ma vendégül, és elmondtuk nekik, hogy szeretnénk, hogyha az Európai Unió által megtárgyalt egyezményeket is ratifikálnák. Szerintem ebben a hangulatban nem lenne nagyon helyes, hogyha a szabad kereskedelmi és beruházási megállapodást ratifikálnánk, ez olyan megállapodás, ami nagyon fontos az Európai Unió és az USA érdekei szempontjából. A szenátor asszony beszélt arról, hogy mennyire fontos Brazília számára, hogy szabas kereskedelmi megállapodásokat írjanak alá. Szeretném tudni, hogy Mercosur beli partnereink elfogadják-e azt a felajánlást, hogy a Mercosur és az Európai Unió közötti megállapodást egy másikkal váltsák fel. A kérdésem arra vonatkozna, hogy a politikai kapcsolatok Brazília és az Egyesült Államok között mennyire érintettek ezzel az ügyel kapcsolatban. Tudjuk, hogy az elnök asszony felfüggesztette látogatását, tudjuk, hogy létrejött ez a vizsgálóbizottság, a tömeges megfigyelési botrányjal kapcsolatban. Tehát a helyzetet mennyire sikerült megoldani azok után, hogy az Egyesült Államok hivatalosan bocsánatot kért, és a politikai nehézséget mennyire lehetett megoldani, ami egyébként ellehetetlenítette az elnök asszonyusába teendő látogatását. Az Egyesült Államok azt hiszem a fő kereskedelmi partnere Brazíliának, szeretném tudni, hogy ez az incidens vajon rendelkezette bármilyen kihatással a politikai kapcsolatokra, de nem csupán a politikai kapcsolatokra, hanem a kereskedelmi tevékenységekre és az Egyesült Államok és Brazília között. Köszönöm. Thank you, Mr. Salafranca. Köszönöm szépen, Salafranca úr és végezetül Bronsz úr tesz fel kérdést, aki szintén a Libeszak Bizottság tagja. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Egyesült Királyságban a három biztonsági hivatal elnöke megpróbálták azt sugallani, hogy Edward Snowden eh, információi a terroristákat eh, segítik. A felfedések az MI5 operatív, illetve az NSA személyzete is bizonyítékokkal szolgált, és ők azt mondták, hogy semmit nem tennünk, amely fenyegetni a biztonságot, és mindaz, amit nekünk elmondtak, a saját biztonságunkat nem fenyegeti. Önök ugyanerre a végkövetkeztetése jutnak-e Edwardson információi kapcsán, illetve nem gondolják-e azt, hogy ezen ilyen kijelentői Snowdownt megpróbálják az ördög ügyvédjeként feltüntetni, illetve a saját hihetőségüket ezzel megkérdőjelezni? Lehet, hogy ez a parlament, vagy a brazil parlament utána járhatna ennek a nagyon káros kijelentésnek. Köszönöm szépen. Thank you to my... Köszönöm szépen, köszönöm a kollégák kérdéseit. És most a szenátoroké a szó, kérjük, hogy válaszoljanak az elhangzott kérdésekre. Vejam, algumas, algumas szeretném mondani azt, hogy hogyan közelítettük meg ezt a kérdést a vizsgálóbizottságunkban. A jelentésünket még nem zártuk le, nem fogalmaztuk meg a végkövetkeztetéseket, de az első dolog, amit állítanánk, az az volna, hogy természetesen a hozzáférést sértették, az NSA a telekommunikációs eszközökkel visszaért megsértette a szabályokat, és arra végkövetkezetésre jutottunk eddig, hogy létezik egy szabályozás, illetve az Egyesült Államok egyik bírósága hozott egy ítéletet, amelyben elítélte a lehallgatásokat az NSA részéről. Az amerikaiak és bizonyos amerikai intézmények most kezdenek reagálni arra, ami történt, Az USA hozzájárult a demokráciához, az egyéni szabadságok érvényesítéséhez, és ezt figyelembe vesszük, akkor történtek reakciók. Az európaiak és a dél-amerikaiak is reagáltak, de nagyon fontos, hogy az észak-amerikai fél is reagáljon. A terrorizmust eh, úgymond eh, kifogásként használták, a terrorizmus elleni küzdelmet is, annak érdekében, hogy az emberek bizonyos információkhoz hozzájussanak, például vállalkozási, üzleti információkhoz, kereskedelmi információkhoz. A Petrobras olajcégünk azt mondta, hogy az ő stratégiai információjuknak egy részéhez is hozzáfértek, hát ezeket lehallgatták. Volt egy pejzeti kiírás, egy árverés, amelybe ez a cég bekapcsolódott, más cégekkel, nemzetközi cégekkel állt versenyben. és létezik eh, számos más üzleti alkú is, ahol az emberek megpróbáltak eh, úgymond megfigyelni. Tehát általában ezek az érvek elhangzottak, illetve megpróbálják a terrorizmus elleni küzdelmet eh, csaként a, a használni ahhoz, hogy gazdasági és kereskedelmi információkhoz jussanak, ezeket lehallgassák. Tudom, hogy önök is nehézségekkel küzdködtek, nekünk hasonló tapasztalataink vannak, és úgy tűnik, hogy bizonyos politikai intézményeknél ez usa jelentős arrogancia érzékelhető, akik jelentős politikai erejük van, katonai felsőbségük, úgymond, ezt az elmúlt időszakban konszolidálták, és úgy érzik, hogy joguk van áttekinteni mindazt, a, ami máshogy történik, tehát hogy mások felett hatalma gyakorolhatnak. Tehát fontos ezt megértetni velük, hogy mi a problémánk, és nekünk ugyanilyen problémáink voltak. Az ENSZ határozata, amelyre javaslatot tettünk, tulajdonképpen szimbolikus jellegű. Ezt Merkel kancellárasszony és Russell felnök asszony vezették, Brazília és Németország, de az volt az elképzelés, hogy világossá tegyük, egyértelműsítsük ezt a pontot, de hát, megpróbáljuk az országokat arra ösztönözni, hogy tekintsék más, hogy ezeket a kérdéseket, illetve a tevékenységeinket. Természetesen mindannyiunknak meg kell védenünk az állam érdekeit, de itt úgy tűnik nincsenek határok, nincsenek kritériumok, nincsenek értékek, ami a technológia használatát illeti. A szoftverrel és a hardverrel való visszaélést, hiszen ezzel az emberek magánszférájába történik kavatkozás. és ahogy említettem, megpróbáltuk a jogi keretünket megerősíteni, annak érdekében, hogy a védelmi szintet is növeljük Graciottin asszony beszélt arról, hogy az internetes kormányzást hogyan kezeljük, például a civil, a polgárjogi keretekben, erre egyenlően nekünk nincsen keretünk, és az új technológiai megoldások aggasztanak bennünket. Hogyan tudjuk ezt az internet használatával összeegyeztetni? Át kell gondolnunk azt, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. Úgymond az egész világot kell itt kezelnünk, és hogyan tudjuk ebben az új helyzetben a kapcsolatainkat fenntartani. Tehát át kell gondolnunk mindezt. Ez egy új helyzet a számunkra, hiszen önök és az Európai Parlament 2001-ben az Eslong ügy kapcsán már eh, végeztek munkát, amikor ezt eh, az esetet értékelték. Számunkra ez az első tapasztalat, és természetesen 2001 és 2013 között jelentős előrelépés történt. A társadalmink számára, a polgárok számára ez a kérdés még eh, fontosabbá vált, és ez számos formában meg is jelenik. Az elmúlt héten pénteken a francia elnök Holland ellátogatott Brazíliába, abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy őt köszönthettük, és ő nyilvánosan szolidaritást vállalt mindazzal, amit Rusev eh, elnökasszony is kijelentett, és elítélte a magáninformációba, a magánszférába történő beavatkozást. A brazil államot sokkolta az, hogy ez a típusú információt, ezt a típusú információt lehallgatták, egy olyan ország, ráadásul, amelyek, amelyek történelmi kapcsolataink vannak. Objektív szempontból kapcsolataink az USA-val normál módon zajlanak tovább. Rusev asszonyt meghívták az USA-ba, Barack Obama hívta meg őt. A látogatást elhalasztottuk, nem töröltük, nem mondtuk le. A kapcsolataink megmaradnak, és azt gondolom, hogy ezt a nehézséget meg kell oldanunk egy nyitott párbeszéddel. A mi országunkban az USA nagykövette az újságokban azt mondta, hogy az USA kormánya és Obama elnök dolgoznak ezen a kérdésen jelenleg, és azt szeretnék, hogyha az eljárások egy részét áttekintenék. Reméljük azt, hogy globális szinten ez a, ennek a nyomásnak lesz hatása, és amint említettem, baráti kapcsolatokat, jó kereskedelmi kapcsolatokat tartunk fel az USA-val, és vissza szeretnénk térni egy normál kerékvágásba kapcsolatainkban. A titkosszolgált tevékenységeit figyelme kísérjük, és ez természetesen a telekommunikációs eszközökre is kiterjed. A brazil áram jelentős kívásokkal áll szemben, számos más problémánk is van, és nagyon nehéz volt a beruházás a kiberbűnözés elleni küzdelemben, az internetes háborús kodás úgymond. Tehát eh, itt igenis felmerül a globalizáció kérdése, ezzel pedig szembe kell néznünk. Ajánlásokat fogunk megfogalmazni a kormány számára, ami a telekommunikációs eszközök megfigyelését, illetve védelmét illeti, a titkosszolgálati tevékenységeket. És szeretnénk elérni azt, hogy országunk meg tudja védeni magát, illetve internetes rendszereit, az adatvédelmet is biztosítani tudja. Németország rendkívül modern rendszerrel rendelkezik, amely az adatvédelmet illeti, de ők is de ott is történt kémkedés, és az amerikaiak még eh, Merkel asszony telefonját is megpróbálták lehallgatni. Németország sokkal fejlettebb ország az innovációban, eh, illetve az innovációt tekintve, de még őket is érintette, a saját kormányfőket is érintette a lehallgatás és kémkedés. Éppen ezért szükségünk van az önök segítségére, nagyon fontos, hogy erőinket egyesítsük, és kiegészítsük a mi tapasztalatainkat az önök tapasztalataival, tudásával. Fontos előrelépnünk, de fontos a különbségek tiszteletben tartása, illetve a hagyományos kapcsolatok megtartása. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ricardo Veressa szenátor, és Graciatan szenátor asszony, önnek is nagyon köszönöm, hogy ilyen világosan fejtették ki a véleményüket. Hálás vagyok, hogy ennyi időt ránk szántak. Úgy látom, hogy más nem kíván kérdést fölteni. Anna, esetleg még valamit mondanál? A brazil szenátor barátainktól szeretnék még valamit kérdezni. Brazília és az Amerikai Egyesült Államok között van két oldalú megállapodás, például a PNR, a légiutas adatokról is, vagy vannak kémelhárítással kapcsolatos kétoldalú megállapodások is önök között. Gondolnak-e arra, hogy az önök vizsgálódásának mi lesz a hatása ezekre a megállapodásokra? Mi néhány hatályban évő megállapodást felfüggesztését kérjük eh, itt az Európai Parlamentben addig, amíg megszületik a megfelelő adatvédelmi keret, amely a mi eh, alap jogi normáinkra és személyes adatok védelmére vonatkozó normáinkra épülne fel. Az önök kétoldalú USA-val kapcsolatos megállapodásokra gyakorolt hatásról tehát mit gondolnak? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Valóban néhány kétoldalú megállapodást vizsgálunk, elemezzük ezeket. Nem azt a következtetést vontuk le, hogy kérnénk bármelyik megállapodás érvényességének a felfüggesztését. Még elmélyültebb vizsgálatokat, elemzéseket szeretnénk végezni, mielőtt ilyen javaslattal előállnánk. Ami az usa fűződő kapcsolatainkat illeti. gazdasági, kereskedelmi kapcsolatainkat igazából nem érintette a mi vizsgálóbizottságunk munkája. Az elnök ezt világosá tette, a parlament előtt elmondta, hogy a végrehajtó hatalom és a törvényhozó hatalom fellépése kapcsán létrejött ez a vizsgáló bizottság, mi azokat a lépéseket tesszük meg, amelyeket szükségesnek tartunk. Most nem tudjuk önöket tájékoztatni az összes lépésről, de a brazil kormány az országunkban is több intézkedést hoz, amelyen megpróbálja kezelni ezt a helyzetet. A szövetségi kormány támogatja a vizsgálóbizottságunk munkáját. Ez a jövő évi konferencia nagyon fontos lesz, az áprilisi konferencia. Ferasszú szenátor az előbb elmondta, hogy az amerikaiaknak nagyon hat, hatalmas gazdasági, pénzügyi, katonai ereje van, természetesen, és emiatt meghatározó szerepük a világban, de ez még nem jelenti azt, hogy joguk lenne arra, hogy a nemzetközi kommunikációt zavarják, vagy lehallgassák. 2001-ben az internet még nem azt jelentette az emberek számára, mint most 2013-ban. A technológia időközben a mindennapjaink része lett lett, és az emberek mindennapi élete kapcsán kulcsfontosságú szerepet játszik mindenkinek az életében az internet, az új technológiák. Amikor kialakítjuk a kereteket a nemzetközi megállapodásokhoz, akkor mindig odafigyelünk arra, hogy ezeket az elveket is tiszteletben kell tartani ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzenek a brazil, mint az amerikai állampolgárok. És gondolom, hogy önök is az egyenlő jogok elvén, elvének alapján kötnek meg ilyen megállapodásokat. Nagyon fontosnak tartjuk tehát, hogy egyesítsük az erőfeszítéseinket, amit mi itt a szanátusban mondunk, illetve amit önök az Európai Parlamentben mondanak, azt, azt együtt ha együtt mondjuk, akkor ezzel sokkal nagyobb hatást tudunk elérni, sokkal nagyobb eredményt. Valóban világossá kell tenni azt, hogy mennyire fontos az, hogy együttműködjünk, hogy ugyanazon az úton járjunk, mint önök. Nagyon fontos számunkra ez a párbeszéd az Európai Parlamenttel. zajlik már ez a konzultációs eljárás Edward Snowden menedék kérelmével kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy meg kellene adni ezt a politikai menedékjogot. Ez egy egyoldalú lépés Brazília részéről, ennek semmi köze gazdasági vagy kereskedelmi kapcsolatokhoz, nem, ez egyszerűen egy menedék kérelem a brazil diplomáciának a hagyományával összefér, hogy eleget teszünk ilyen menedékkérelmeknek, hogy menedékjogot adunk a hozzánk fordulóknak. Ennek volt hagyománya Brazíliában. Önök közelebb vannak ott Európában, Oroszországhoz. Úgyhogy érdekel nekem, hogy az Európai Parlament ezzel kapcsolatban mit gondol, mit érez. Talán önöknek könnyebben elfogadni egy ilyen meredékkérelmet. Hú, Oroszországról most ne kezdjünk el beszélni. Nagyon köszönöm, amit elmondtak. És ott tudjuk befejezni, ahol elkezdtük. Rendkívül sok a szimetria, a hasonlóság az önök és a mi bizottságunk között. Nagyon érdekes volt meghallgatni, hogy mi történik Brazíliában, ez számunkra nagyon hasznos, és az Echelon ügy kapcsán önök nyilván tanulmányozták, ahogy mi jártunk el, most mi figyeljünk azt, hogy önök hogyan dolgoznak, kapcsolatban maradunk, februárban találkozunk. Nagyon fontos, hogy itt a globális kérdésekkel foglalkozunk, azaz, hogy a nem amerikai állampolgárok milyen elvánásban részesülnek. Köszönöm szépen, hogy ilyen sok időt ránk szántak ma délután. Nagyon nagyra értékeljük ezt, és kapcsolatban maradunk. Még egyszer köszönöm Önöknek. It was important uh, to answer our, uh, the questions that our colleagues uh, asked us. On the uh, two talán a kérdésemre még kaphatnék választ. Egy pillanat. Most talán folytathatja. Amennyire én tudom, az európai Unió legtöbb országához nem fordult Snowden menedékkérelemmel. Volt erről szó néhány országban, azt hiszem Németországban voltak olyan megmozdulások, hangok, hogy menedéket kellene adni Snowdennek, de igazából egyetlen egy EU tagállamhoz sem fordult Snowden menedékkérelemmel. Amerikai beli barátainkkal, amikor ma tárgyaltunk arról, hogy vajon eh, Snowden eljöhetne el, illetve egy videokonferencia keretében eh, részt vehetne egy európai parlamenti meghallgatáson, Hát az Egyesült Államokban ezt nem tekintenék nagyon barátságos gesztusnak. Az ő szemükben ugyanis Snowden nem whistleblower, nem ilyen közérdekű bejelentő vagy vészhalangot kongató, hanem egyszerűen áruló hát gondoltuk, hogy így fognak reagálni, de az Európai Parlament már úgy döntött, hogy szeretnénk snowden meghallgatni a közeljövőben egy videokonferencián. Köszönöm szépen, kedves kollégák, itt most be kell fejeznünk még egyszer. Köszönöm a képviselőtársaimnak is, hogy itt voltak, eljöttek itt karácsony előtt. Az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját is. Bronz úr, ügyrendi kérdés. Én úgy tudom, hogy holnap folytatódik ez a meghallgatás, de az a dönt, azt a döntést, hogy lesz holnap ez a meghallgatás, ezt múlt pénteken hozták meg, én csak tegnap hallottam erről, és hát már korábban megterveztem a hazautamat, úgyhogy remélem, hogy legközelebb ezt korábban fogjuk megtudni. Tájékoztatni kellene a képviselőket jobban arról, hogyha ilyen fontos megbeszélések vannak. ön és valóban mindig el, jelen van minden ülésen. Most azt hiszem, hogy tényleg nehézség volt. A munkadokumentumok nem készültek el időben, nem volt könnyű ezt megszervezni. Az én felelősségem ez a csúszás. Azt hiszem, hogy ez a magyarázat arra, amit ön felvetett és Greenwald úr is itt lesz holnap. Még annyit mondanék erről, hogy a titkárság hihetetlenül keményen dolgozott azon, hogy összeálljon az a holnapi program, rendkívüli, ahogy dolgoztak ezzel a vizsgáló bizottsági munkával kapcsolatban. Természetesen az fontos, hogy jövőbeni ülésekről minél gyorsabban tájékoztassuk a képviselőtársainkat. Igen, tudomásul veszem, hogy ezt felvetette.